Okay, colleagues. Good morning, everybody, and welcome back to the committee. Jó reggelt, kedves kollégák! Folytassuk a munkát, a 16-os napirendi pontunkra térünk rá. A libanoni misszióról fogunk egy beszámolót meghallgatni a kollégáktól. Szerettük volna ezt a lehetőséget egyébként arra is felhasználni, hogy a tanulságokat levonjuk az oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban vész- és válsághelyzetekben mindenki tudja, hogy az oktatáshoz való hozzáférés vész és válsághelyzetekben a DEVE szakbizottság, a Fejlesztési Bizottság egyik prioritása, és az Európai Bizottság is mindent megtesz annak érdekében, hogy növeljék a humanitárius segítségnyújtást, amit az oktatásra fordítanak. 2-ről 6%-ra emelkedett ez az idei év költségvetésében. Úgyhogy ez az elé, előrelépés, de hát természetesen a humanitárius segítségnyújtásra fordított költségvetés a sokkal kisebb, mint a szomszédsági alapok vagy a fejlesztési támogatás, és Libanonban tudjuk, hogy van más finanszírozás is, tehát a többi főigazgatóság kell, hogy együtt dolgozzon, hogy garantáljuk, hogy a gyerekek valóban részt vehessenek az oktatásban. Én is szerettem volna részt venni ezen a ezen az utazáson. Egy hosszas napot töltöttem el végül a hidrói reptéren, és nem sikerült elutaznom, de végül Norbert Neuser és Judith Sargentini, Ignacio Corrao vettek részt ezen, Norbert Neuser vezette a küldöttséget. A dossziéjában mindenki megkapta az összefoglalót. Először Norbertnek adnám meg a szót. Aggódtunk amiatt, hogy nagyon sok gyermek nincs, nem jár iskolában, nem, Libanonban még mindig, úgyhogy várjuk Norbert véleményét, hogy mi lehet ennek az oka, és hogy mit lehet tenni, hogyan lehetne elérni, hogy még több gyermek járjon iskolába. Ha Norbert Noizert meghallgattuk, akkor utána a kollégáknak adom meg majd a, a szót, és az Európai Bizottság főigazgatóságai is meghallgatjuk azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni. Norbert, parancsolj! Linda? Köszönöm szépen, Linda! Azt gondolom, hogy a libanoni misszióra szükség volt, szükség volt erre a tényfeltáró utazásra. Az oktatás kérdése a menekült eh, gyermekek számára egyik prioritásunk és a libanoni látogatáson láttuk azt, hogy mennyire fontos ez a prioritás. Nagyon fontos, hogy ott Libanonban már sok mindent megvalósítanak, viszont nagyon, de nagyon sok mindenen még javítani kell. Nagyon izgalmas időben jártunk ott, akkor érkeztünk meg eh, éppen oda, amikor két és fél év után eh, végre újból elnököt eh, választotta, pont azon az estén, amikor érkeztünk, megérkeztünk, és amikor három nappal később Beirutot elhagytuk, akkor két és fél év után újból megválasztásra került a kormány. Ez azt jelenti, hogy Libanon elindult egy stabil úton, attól függetlenül, hogy a helyzet Libanon környezetében politikai szempontból továbbra is nagyon instabil. Éppen ezért azt gondolom, hogy ami a Libanon illetve politikai környezet szempontjából, eh, politikai helyzet szempontjából igenis figyelmünkre érdemes, és oda kell, hogy figyeljünk az ottani helyzetre. A szír menekültek helyzete nem összevethető a törökországi menekültek, Törökországban eh, tartózkodó menekültek helyzetével. Törökországban eh, legalább ellentétben Libanonban nincsenek táborok, menekült táborok, nincsen szervezett elhelyezés, hanem mindez eh, nagyon kaotikus módon történik. A legtöbb eh, menekült megpróbál eh, viszonylag közel sztír a határnál maradni, és a, azok a helyek, ahol laknak, átmeneti jellegűek. A libanoni kormány egy tábor nem létrehozó politikát folytat, tehát nem szeretnék, hogyha a menekültek ott megmaradnának, nem szeretnének integrációs intézkedéseket hozni. Ettől függetlenül a felelősök elismerték azt, hogy az iskolai oktatást illetően sokkal többet kell tenniük. Ami az iskolai oktatást illeti, azt gondolom, hogy mindig gondolnunk kell arra, hogy a libanoniak számára az oktatás kérdése nagyon nehéz, az ország nincs abban a helyzetben, hogy az összes gyermeket megfelelő módon beiskolázza, és nagyon sok fiatal iskoláskorú gyermek érkezett az országba, akiknek szintén szükségük van az oktatásra, éppen ezért ez nagyon nagy kihívás. A libanoni kormány jelentős feladatokkal néztem be és a feladatok egy részét már megvalósította. A pénzügyi igény igen nagy, hogyha az oktatási rendszer már önmagában is hiányosságokkal küzd, és ebbe a rendszerbe még további gyermekeket kell bevonni, akkor felismerhető az, hogy a jelentkező igény igen nagy, nem az akarat kevés, hanem pénz, a pénz kevés, a kapacitás kevés, túl kevés tanár van, a kevés tanár hajlandó kettőször annyi munkát végezni, a legtöbb munkára délután kerül sor. Ez megfelel nagyjából annak a filozófiának, mi szerint nem szeretnénk integrációs intézkedéseket hozni, hanem csak a legszükségesebb feladatokat végzik el az oktatásban is. Éppen ezért delegációként megpróbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az együttélés miatt, a szír menekültek és a libanoni lakosság együttélése miatt, nagyon fontos az, hogy együtt járhassanak iskolába a szír menekült gyerekek és a libanoni gyerekek. Tudjuk és támogatni is szeretnénk azt, hogy az érintett önkormányzatok akik nagyon sok menekültet fogadtak be, erőteljesebb támogatásban részesülhessenek. A libanoni kormány ezt is meg kell oldania, viszont pénzügyi támogatás nélkül ez lehetetlen, és utalnék még egy további pontra is, amely a helyzet drasztikus voltát eh, fejezi ki. Három-három és fél év után a legtöbb menekült, ehm, de a legtöbb menekült három-három és fél tartózkodik Libanonban, és ami a vízellátást illeti, a hulladékkezelést, ez az országban nem igazán jól működik, most pedig az emberek egynegyede, egy harmada, tehát ennyivel növekedett meg a a lakosság, és elkezdett, hogy mennyire nehéz a vízellátás hulladékkezelés. Tehát az EU-nak segítséget kell nyújtani abban, hogy a környezeti helyzet változzon. Nagyon sok civil szervezet van, akik sikeres, nagyon jó programokat valósítanak meg, viszont mindez pusztán egy csapcsok csak a tengerben, és mindez egészen addig így marad, amíg nem szüntetjük meg a helyzetet, a bizonytalanságot a szélmenekültek számára, és egészen addig, amíg nem rendeződik a helyzet Szíriában. A menekültek, ez volt a benyomásunk, nagyon készek arra, hogy visszatérjenek otthonaiba, a hazájukba, amennyiben a helyzet ezt lehetővé teszi, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik hajlandóak Libanonból távozzanak messzebbre tovább, hogy elhagyják Szíriát, és hogy Európában szeretnének jövőt keresni. Azt gondolom, hogy összesen a libanoni kormány munkáját, akik újak a hivatalban, ugyanannyira kell segítenünk és megkísérnünk, mint a Törökországot, illetve Európai Unióként nagyon fontos, hogy támogatást nyújtsunk Libanonnak, mivel ott nagyon jó munka zajlik. Szakbizottságként továbbra is figyelmel követjük ezt a témát, és nagyon fontos, hogy az oktatási intézkedések továbbra is prioritást élvezzenek, hiszen a helyzet rendezése után, négy-öt év után az emberek szeretnek visszatérni Szíriába, és további uh, nehézségek lesznek, ha addig nem kerülnek iskolába a gyermekek. Egy olyan elveszett generáció nőhet fel, akik kimaradtak az iskolából. Tehát nagyon fontos, hogy ez ellen dolgozzunk. Azt gondolom, hogy a helyzetet jókor mértük fel, és párhuzamosan mindezzel nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a libanoni kormányt segítsük, akik Európa barátak, A helyzet politikai szempontból is továbbra is nehéz. Vannak olyan utcák, amik le vannak zárva, például Beirutban, ahol különböző politikai csoportok megpróbálnak a hatalomra jutni, de nagyon sok pozitív aspektus is érvényes, például a civil szervezetek részéről, akik vallásokon átnyúlóan, pártokon átnyúlóan Eh, végeznek eltökélt munkát, és azt gondolom, hogy EU-ként ezt továbbra is segítenünk és előmozdítanunk kell, elő kell mozdítanunk. Köszönöm. Thank you, Norbert, for that. Um... Köszönöm szépen. Enrique. Köszönöm a szót. Ami ezt a jelentést illeti, egy-két megjegyzésem lenne. Először is. Libanon rendkívül fontos ország. A világszerte tapasztalt menekültügyi kérdést illetően. Akik az elmúlt két év során érkeztek Szíriából Libanonba, vagy a, az ország körül kialakult konfliktusos területekről, Évtizedekig fogadott be Libanon például palesztiniákat, akiknek el kellett hagyniuk az otthonaikat. Úgyhogy régóta fogad már be menekülteket a régióban válságos területekről. Másodszorban, ami a lakosságot életi. A világon itt van a legtöbb menekült, mert minden harmadik vagy negyedik ember, aki Libanonban él, nem libanoni. Már ami a származásukat illeti, a születési helyüket. Úgyhogy eléggé megosztott az ország, és kész csoda, hogy ebben az országban, ahol különböző vallások, politikai csoportok léteznek, különböző stratégiák élnek a válságos területekkel szemben. Mégiscsak stabilitást élvez, ami a menekülteket illeti. De mindig is fennáll a kockázat. És hogyha az ember ellátogat oda, én persze voltam, azt látja az ember, hogy a miniszterelnök egy bizonyos kisebbséget képvisel, a parlamenti képviselők másokat, és állandó tárgyalások folynak a polgárháborúk miatt, az Izrael által elfoglalt területek miatt. Úgyhogy nagyon összetett a helyzet. És Norbert jelentésében a legfőbb gondolat az, hogy az EU-nak segítenie kell Libanont fenntartani a gazdasági stabilitást. Úgy gondolom, hogy olyan üzenet ez, amelyet valahogy mindig sikerült ennek a szakbizottságnak közvetítenie az EU-ban. az oktatást támogatjuk a humanitárius segélyeken belül, EU forrásokból, és mi mindig is ezt támogattuk ebben a szakbizottságban. az ezért felelős biztos is mindig harcolt azért, hogy meglegyen a megfelelő költségvetési keret az oktatásra mert tényleg szüksége van ennek az országnak a segítségre. Ha van olyan ország, amelynek szüksége van segítségre, az bizony Libanon. Köszönöm szépen. Egy-két dolgot szeretnék elmondani Libanonról általánosságban. Tragikus a helyzet azért nem járnak a jövőben a gyerekek iskolában, mert ha iskolába is járnak, akkor azonosításra kérik őket, és kiderülhet például az, hogy szüleiknek nincsen tartózkodási engedélye. A libanoni hatóságok megnehezítették a helyzetüket, ennek nem ahhoz kapcsolódik, hogy ők nem tisztelnék az emberi jogokat, hanem azért, mert Szíriából egy millió szíriai menekült tartózkodik, és hogyha négy millió polgár tartózkodik már ott, akkor az ember nem szeretne még több menekültet, tehát ez nem segít a dolgokon. Libanonban költségvetési segítséget is nyújthatnánk, miután felállt a kormány, stabilizált intéz, stabilizált helyzet intézmény szempontból az országban. Tehát itt nem kisebbségi kérdésről van szó, mióta a Libanon létezik, az állam rögzíti az alkotmány, hogy milyen vallási hovatartozású legyen az államfő, keresztény, illetve a többi fontos pozíció is, tehát nem kisebbségi problémáról van szó és ezért nem szeretnének további integrációt, hiszen a további integráció ahhoz is vezetne, hogy új népszámlálást kell végezni, és az új népszámlálás egy másik egyensúlyt állapítana meg a lakosság összetételében, mint annak idején a 40-es években az alkotmány de a költségvetési segítségnyújtás nem ezen bukik meg, hanem azért, mert néhány éve nincs is költségvetés az országban, tehát nincs is parlamenti költségvetés, tehát mi mondhatjuk azt is, hogy hát ha nincs költségvetés, akkor nincs támogatás. Tudjuk azt, hogy Líbanon csak két módon tudnánk támogatni jelenleg. Az egyik, mondjuk azt mondjuk, hogy rendben, az elmúlt szemtemében én is ott jártam, 1,1 millió ember regisztrálta magát menekültként, ebből mondjuk levesszük a felét, nem 50 ezret, hanem az 1 milliónak a felét. Hát ezt nem tehetjük meg, hiszen őket nem akarja senki befogadni. Németország nem fogja tudni őket mind befogadni, mint korábban megtette. És Európa más országaiban a felvevő kapacitás korlátozott, tehát, amit meg kellene tennünk, azért, hogy valóban segíteni tudjunk az országban, nem tudjuk megtenni. A második opció a pénzsegítségnyújtás, de ezt formális okok miatt nem tesszük meg, és ebből a következmény az az, hogy Beirutban továbbra is büdös marad, büdös lesz a levegő, hiszen óriási a nyomás, a hulladékkezés, vízellátás már összeomlott réges-régen. libanoniak talán lékonyságának köszönhető az, hogy az ország még nem robbant fel eddig, úgymond. És én szeretném azt, hogy a mi szakbizottságunk más eh, szakbizottságok is, akik folyamatosan jelentéseket készítenek Libanonban, Libanonról, hogy lássák, belássák azt, hogy ez így nem tartható fenn a Libével, a ti előtt néhány héttel, annak idején az elnök még nem volt beiktatva. Libanoni kollégák azt mondták, itt minden héten európai parlamenti képviselőket fogadunk, kijelentik, hogy ők szolidaritást várnak. Libanon, ez szép, de a gyakorlatban ez nem látható. 300 ezer palesztin még mindig az országban, tehát 1,2-3 millió szír, nem tudjuk pontosan senki, hogy hányan vannak ott, és hogyha cseppenként csepegtetjük a segítséget, egy olyan országban, hogy intézményi szempontból ennyire gyenge lábakon áll, akkor ez nagyon problematikus. Fontos, hogy formalitásokon túllendüljünk végre, és tényleg tegyünk valamit annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon. Gyerekeket nem fogják beiskolázni egészen addig, amíg ők ilyen sokan vannak, és egészen addig, amíg a szülők nem regisztrálhatják magukat, mert nem akar őket a benolni kormány, vagy csak pénz ellenében hajlandóak a tartózkodási engedélyt kiadni, amivel a Liban a szíriák nem rendelkeznek, akkor hogyan tudunk tenni a gyerekekért, ők túl sokan vannak, mi nem vagyunk hajlandóak őket befogadni egyrészt, de nem vagyunk hajlandóak másra sem, azaz a saját árnyékunkon túlugrani, és a libanoniakkal együtt megoldást találni, mondhatnák azt, hogy a, a menekültek visszatérhetnének hazájukba azon területekről, amelyek közel vannak a szír határhoz, de nekünk ebben segíteni kéne. Ez azt jelenti, hogy azonban úgy tűnhetne, hogy mi a szír kormányjal állunk össze ebben a kérdésben. A szír-libanoni határnál évek óta nincsen katonai fellépés és összetűzés de ezt sem tesszük meg, tehát én viccesnek találom azt, hogy utazgatunk, solidaritást várunk szóban, szomorúak vagyunk, de aztán előbb vagy utóbb azt gondolom, hogy a tisztességnek kell győzedelmeskedni, tudnunk kell azt, hogy nagyon-nagyon fontos Libanonban a helyzet javítása, és lépjünk túl, ne csak formális módon biztosítsuk őket szolidatásunk felől. Köszönöm, üdvözölnöm kellett volna a szakbizottságunkban, mert ugye csak most uh, érkezett hozzánk, és jön az OVKU, aki Zavosztiát helyettesíti, új uh, képviselő, és a parlamentnek is, uh, a parlamentben is a szakbizottságnak is új tagja. Egy pillanatra meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezt a kedves fogadtatást. Nyilván megértik, hogyha elnézést kérek, amiatt, hogy tapasztalatlan vagyok ezekben a kérdésekben, és csak annyit szeretnék mondani, hogy uh, engem egy rám nagy hatást gyakorolt ez a beszámoló a libanoni küldöttség látogatásáról, is egyetértek, mert én Bosznia-Hercegovinából származom, és nagyon fontos figyelembe venni, hogy milyen az etnikai egyensúly. Ha valahol keresztények és muzulmánok élnek, aztán olyan alkotmányt készítenek, mint amit ami elhangzott a libanoni alkotmányról, akkor azt el tudom érte, meg tudom érteni, hogy milyen aggályokat jelent ez, hogy ugye ne változzon semmi, hogy a különböző etnikai hátterű ö, csoportok száma ne változzon. Hát az biztos, hogy azt garantálni kell, hogy a gyerekek hozzáférjenek az oktatáshoz. A terrorizmus, a, fiatalkorú bűnözés és rengeteg más veszély leselkedik a gyerekekre, hogyha nem vesznek részt az oktatásban. De azt is figyelembe kellene venni, vagy arra is gondolni kell, hogy ne bonyolódjon a helyzet az országban azáltal, hogy a különböző társadalmi csoportok aránya nő. Nem tudom, hogy ezt hogyan mondjam politikailag korrekten, de talán a jövőbeli népszámlálás esetleg megoldást jelenthet. de mindenképpen megoldást kellene találni. Az UNESCO nagyon jó példát mutatott arra, hogy, hogy milyen megoldásokat lehet találni. Én Bosznia-Hercegovinából emlékszem erre. De talán érdemes lenne szakértők véleményét meghallgatni, akik értenek ehhez a témához. Mindenképpen el kell kerülni, hogy politizálódjon a kérdés, tehát az oktatást azt sosem szabad politizálni. Ez az én véleményem. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy megvannak a saját példáink sokkal közelebb a háztá, házunk tájához. És hát igen, ahogy így emlékeztettek minket többen is Libanon történelmére, illetve a e, háttérre, meghallgathatjuk a bizottság képviselőit. Fabien Bezonnal kezdjük, aki biztos vagyok benne, hogy be tud majd számolni a politikai szempontokról. Talán a finanszírozásra is, hogyha kérhetem, kiterjed, kitérhetne, hogy mik az EU álláspontjai, mi az EU álláspontja a finanszírozással kapcsolatban, illetve amit Neuser úr is említett ezzel a problémával kapcsolatban. Enriket csak egy pillanatra adom meg neked a szót. Igen, gyorsan elnök asszony, a humanitárius segítségnyújtás egyik eleme a jó téti tevékenység tehát a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. A fejlesztési segítségnyújtásról fogok beszélni, és azzal szeretném kezdeni, hogy a jelentés eléggé átfogóan foglalkozik azzal a szituációval, helyzettel, amivel szembenézünk, Libanont az első naptól kezdve támogattuk a szíriai válsággal kapcsolatban, és 880 millió eurót allokáltunk a Libanonnak nyújtott támogatásokra a válság kezdete óta. Az Európai Unió a legnagyobb donor az oktatás területén is a válság eleje óta. 180 millió euróra rúg ez az összeg. Ebből egy három éves stratégia is beindul 2015 től 48 millió euró értékben. Jelenleg a 2016-17-es iskolai évről mondhatjuk el, hogy eznek a költségei le vannak fedve. És ugye a jelentésben szerepelt, hogy a a probléma az az, hogy ugye Libanon oktatása csak a gyerekek egyharmadának biztosít, az állami oktatás csak a gyerekek egyharmadának biztosít oktatást, a többi gyerek magánintézményekben tanul, és még a gyerekeknek ez az egyharmada sem kap megfelelő oktatást. Tehát nem csak a szíriai gyerekek, hanem a libanoni gyerekek tandíját is támogatja ez a segítségnyújtás, amit az Európai Unió biztosít. De most a probléma az nem pénzügyi, hanem két fő gond van, az egyik a minőség, a másik pedig az iskolai, iskolai részvétel, a minőség az, ahogy a jelentésből kiderült, strukturális probléma, nagyon rossz állapotúak az iskolák, nincs elegendő tanár, nem jól képzettek a tanárok, nem jól fizetettek, és így tovább és ami pedig azt illeti, hogy a szír gyerekeknek csak a fele jár iskolába, ez ugye azért van, mert akadályok vannak, és ezeket az akadályokat is nagyon részletesen is jól leírta a Human Rights Watch jelentése. Gyakorlatilag ez egy regisztrációs kérdés, tehát hogy letele, hogy tartózkodási engedélyt kapjanak, illetve hogy megújíthassák a tartózkodási engedélyt. 200 dollárt kell kifizetni a 15 éves kor fölött mindenkinek, és a legtöbb család ezt nem tudja megengedni magának. A menekültek egy negyede egyébként sem regisztrált a UNHCR-nál, és azok közül, akik regisztráltak, 70%-ban, 70%-uk nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel. Tehát ez strukturális probléma, és mindez összekapcsolódik ahhoz, hogy ott vannak a menekültek Libanonban, akiknek nincsen, akiket nem ismer el teljes mértékben a kormány. Tehát, hogyha további részletekbe akarunk bocsátkozni az akadályokról, akkor amellett ugye, hogy a regisztráció és a tartózkodási engedély problémát jelent, a közlekedés is gondot okoz. A nemzetközi közösség fizet a közlekedésért, de ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízhatóságával van probléma. És ezzel el is jutottam oda, amit a parlamenti küldöttség is megjegyzett, hogy a monitoring tevékenységre van szükség, tehát hogyan monitorozzuk azt, ami történik, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a buszok valóban megjelennek minden reggel, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy minden olyan a problémát orvosló intézkedés, amelyet meghoztak annak érdekében, hogy a szíriai gyerekek be tudjanak jutni az iskolába, tehát például a nyelvoktatás, mert ugye a tárgyak egy részét franciául és angolul tanulják, a házi feladat elvégzéséhez a támogatás is itt tehát hogy hogyan garantáljuk azt, hogy ezek a lépések, intézkedések valóban meg is valósulnak. Ez most a nagy kihívás, és az UNICEF-fel folytatott párbeszéd egyik része is, mert az UNICEF a legnagyobb szereplő, amely a végrehajtásért felelős, civil szervezetek is részt vesznek a munkákban, ők a, nem a, a formális hivatalos oktatásban, de ők is részt vesznek a munkában, és mondom, leginkább az UNICEF-fel folytatjuk a párbeszédet. Politikai párbeszédet is folytatunk a libanoni kormányjal ez nagyon fontos, hogy elmondtam, hiszen az egyik fő prioritása ez, hogy Libanont támogassuk a szíriai válsággal kapcsolatban, és egyébként a libanoni kompaktban is mm, felmerült már a tartózkodási engedélyek kérdése, illetve hogy jobb életkörülményeket biztosítsanak a szír menekülteknek. Most rátérek a költségvetési támogatás kérdésére. A költségvetési támogatás az csak egy eszköz, ennél semmi több, és hát nyilván nem lehet külön költségvetés, amely Libanont támogatja, mert Libanonnak 2005 óta nincsen parlament által ott költségvetése, állami költségvetése, tehát ez a költségvetési ellenőrző hatóságtól származik. Ez megakadályozza-e, hogy mi támogassuk Libanont? Egyáltalán nem, tehát ettől még támogathatjuk Libanont, a pénz, ami az UNICEF-hez folyik, az egy külön bankszámlán landol az Oktatási Minisztériumban. Tehát mondom még egyszer, hogy a probléma nem pénzügyi jellegű, ahogy hangsúlyoztam az elején, strukturális probléma, ez az egyik rész, a másik pedig az, hogy a libanoni kormány ö, hogyan gondoskodik a szérmenekültekről. A jó hír, az, hogy ugye tudják, hogy Libanonban új elnököt választottak, és új kormány állt fel, tehát az a jó hír, hogy az új oktatási miniszter, Marwan Rade, nagyon határozott és őszinte ezekben a témákban, és osztja az aggájainkat. A beiruti delegáció január 17-én találkozott vele. A miniszter ekkor elismerte, hogy nem csak az oktatás terén, hanem úgy általánosságban a szíriai menekültek helyzete egyáltalán nem ideális. Úgy tűnik, hogy az új kormány úgy döntött megváltoztatja a politikáját ezen a téren. Hát ezt még meglátjuk, hogy mi történik a gyakorlatban, de már önmagában ez a döntés jó hír. Ami az oktatást illeti, és az új oktatási minisztert, ő a prioritásairól beszámolt, az oktatás minősége az egyik, illetve a monitoring és átláthatóság a finanszírozás felhasználásánál, valamint oktatási szolgáltatások kibővítése minden szíriai gyerekre, aki még nem jár iskolába, az iskolai infrastruktúra javítása, és egyébként mondom, hogy van költségvetés az iskola infrastruktúrára, amelyet a korábbi miniszter nem használt föl, tehát itt mondom még, még egyszer, hogy nem pénzügyi problémáról van szó, és a szakképzés, a prioritások közé tartozik szintén. Még nagyon röviden az oktatás mellett a önök jelentése is említ mást, ugye a szakmai továbbképzést és egyéb képzést, számunkra is fontos ez, és az év előtt indítottunk egy útjára egy 4,2 millió eurós programot, amely több gyakorlatorientált képzést, szakképzést fog támogatni libanoni és szír gyerekek esetében is. Összefoglalásként tehát azt mondhatnám, hogy egyetértünk és összhangban vagyunk önökkel, a parlamenti jelentés valamennyi részével, a beiruti delegáció, illetve a itt a főigazgatóság együttműködik, politikai párbeszédet folytat a libanoni kormányjal, ugyanazon az úton haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valószínűleg más az, amit ön elmondott most nekünk, mint az akkori miniszter a delegációnak mondott nekünk, és ez fontos, hogy tudjuk. Most az ECO főigazgatóság nevében Barna Juditot hallgatjuk meg Kérem, ne felejts el, hogy tízre végeznünk kell, mert utána jön egy meghívottunk is. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A rendkívül átfogó beszámoló után kollégám ad követve, nem akarok részletekbe bocsátkozni Libanonnal kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az oktatásra szánt finanszírozás zöme a NIR főigazgatóságtól származik. Azért azt el szeretném mondani, hogy továbbra is a közös humanitárius fejlesztési keret alapján az oktatásra különböző módon szánt pénzt. Tavaly főleg az oktatásra az ECO támogatott nem hivatalos oktatási formákat a szíriai gyerekek számára, az első gyermekkorcsoportban segítő programok keretén belül. Az oktatáson túl a sürgőségi támogatás keretén belül az alapproblémákkal foglalkoznak, amiatt a gyerekek nem járnak iskolába, nagyon sokról hallottunk már, a jogi státusz és egyéb védelmi a, problémák miatt. Ezen kívül szeretnénk csökkenteni azt a kockázatot is, hogy negatív mechanizmusokba kerüljenek be a gyerekek, például a gyermek munka ami a megjegyzéseket illeti, szeretném én is elmondani, amit a parlamenti misszió vezetője elmondott, hogy elismeri a főigazgatóság, hogy Libanonban továbbra is segíteni kell a szíriai menekültek jogi státuszát, illetően és a korlátokat lebontani, hogy a gyerekek iskolába járhassanak. Független, monitorozó, értékelő mechanizmussal rendelkezünk, amely integrálódik az oktatási rendszerbe, ez alapvetően fontos lenne. Végül pedig a hivatalos és nem hivatalos oktatási formákat is támogatni kell, mint a stratégiai partnerek bevonását az oktatásba, a civil szervezetekre gondolunk itt. Libanonon túl üdvözöljük ezt a lehetőséget a tevében, hogy beszámolhatunk arról, hogy az oktatás kapcsolatban milyen munkát végzünk sürgősségi helyzetekben. Ez Sziriandis biztos számára, illetve nagyon sok szakbizottság számára is rendkívül fontos terület. Az oktatásnak egyre nagyobb szerepet kellene elismerés szinten tulajdonítani ott a helyszínen, ezért nagyon fontos szerepet tölt be konfliktusos helyzetekben. Az elmúlt évek során a főigazgatóságunk Stylianidis biztos égisze alatt nagyon fontos szerepet kapott. 2012 óta csak nem 100 millió eurót ö, különítettünk el az oktatásra. Hivatalos és nem hivatalos oktatási formákat, egyéb tevékenységeket támogattunk, mint pszichés támogatás és egyéb készségfejlesztő tevékenységeket. Elnök, elnézést, de most már csak egy percünk van de mm, a két főigazgatóság szeretne hozzászólni a Libanonhoz, úgyhogy elnézést, az oktatásról már beszéltünk, úgyhogy elnézést, nagyon röviden kérem a legfontosabb dolgokat mondja el. Tehát a kérdés az, hogy kell-e valamit most tennünk, valamit megváltoztatni, mert van még két kollégánk, aki ezzel kapcsolatban hozzá szeretne szólni, hogy tíz órakor tényleg át kell térnünk a másikra. Igen, értem. Alapvetően sok mindent tettünk, úgyhogy most már stratégiai megközelítése van szükség. Ezért a főigazgatóság a bizottságnál értékeli az eddigi dolgokat, és megpróbálja megvizsgálni, hogy hogyan tovább. A kulcs fontosságú terület az, hogy a finanszírozás végül is nagyon jókor érkezett, és a globális humanitárius fellépés terén tátongó űrt betöltötte. Tehát segítettünk a gyerekeket mindenféle területen. Ugyanakkor az értékelés során nagyon sok ajánlás is született, ezekkel foglalkozunk az elkövetkezendő hónapok során, például, hogy megerősítsük a stratégiai politikai kereteket, különböző módszereket, a fellépés minőségét javítani, a partneri kapacitásokat javítsuk. És természetesen a humanitárius és fejlesztési intézkedésekhez közelebb kell ö, kerülni. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy rámutassak arra, hogy a két főigazgatóság jelenléte már azt mutatja, hogy el vagyunk elkötelezettek az oktatás mellett, és várjuk az együttműködést az elkövetkezendő hónapok során. Elnök, köszönöm szépen elnézést, hogy félbeszakítottam. Nyilván lesz még alkalom arra, hogy visszatérjünk ezekre a témákra. Sajnos kifutunk az időből. A TEFCO főigazgatóság nevében uh, Matyécsik asszony. Igen, köszönöm, konkrétumokat szeretnék hallani, nem általános dolgokat. Köszönöm, nagyon rövid leszek, köszönöm a beszámolókat, köszönjük, hogy a DEFCO-t meghívták erre nagyon fontos ö, dialógusra. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen nagy szükség van mindannyiunknak arra, hogy sokkal inkább tudatában legyünk annak, hogy a kormányokkal, a humanitárius fejlesztési szervezetekkel együtt nagyobb kollaborációra, együttműködésre van szükség, hogy fellépjünk az EU-s szakpolitikáknak megfelelően az otthonukat elhagyók érdekében. Csak egy-két dolgot szeretnék elmondani, hogy a fejlesztés, a humanitárius segély mit teszünk. Először is az EDFKO teljes mértékben elkötelezett az oktatás mellett a válsághelyzetekben. 2,6 millió eurót szántunk erre, több mint 65%-a az országainknak nem stabil ország, beleértve Libanont. Két hét múlva egy új globális program indul be, 25 milliós mértékben. Ez az oktatási szükségleteket ö, biztosítja az olyan környezetben, mint például Libanonban. Tehát, hogyha ö, válságos ö, ö, régiókban találhatók ezek az országok. Ö, mindenkit megcéloztunk, a menekülteket, az otthonukat elhagyó, onni kényszerülőket, a befogadókat. Lesz egy csúcs, a biztosunk, Mimica biztos a magas szintű csoport tagja. Itt az oktatás a fő feladat válságos helyzetekben, és Csád, Jemen, Etiópia, Szíria számára már elköntettünk összegeket sürgőségi helyzetekbe. Libanonba is az ENSZ keretén belül. Az Európai Bizottság globális partneri kapcsolatokra törekszik az oktatás terén. 375 millióval, mi vagyunk a legjelentősebb donorok, ahogy ezt a kollégák is jelezték. Úgyhogy itt kell nagyobb láthatóságot, célzottabb fellépést biztosítani. Rendkívüli módon megnőtt azoknak az országoknak a száma, amelyeket támogatni kell. 2013-ban egy volt, 2016-ban 28. Még annyit szeretnék elmondani, hogy konstruktív dialógusra törekszik főigazgatóságunk ebben a témában. Köszönöm a figyelmüket. A 6% a költségvetésnek, pusztán kis százalék, amit oktatásra költhetnénk. Három DJ eh, kapcsolódott bele ebbe a témába, a külső partnereinket is meg kell vizsgálnunk az oktatás kapcsán tudom a prioritást, a nexust, a sürgősség és fejlesztés és egészségnyújtás között. Ez nagyon fontos, de ez nem a teljes képet arról, hogy az EU mit csinál, és e, erről szeretnénk tájékozódni. Az, I, e, e, az LKS-t kérdezném még, illetve először még Ricó óra közelkelti divíziótól. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Először is üdvözölni szeretném a jelentést elérkezett az ideje annak, hogy ezzel témával foglalkozzunk, és a Libanon, Libanonban találkozik az HIDP Harivi miniszterelnökkel, és fel fogja vetni azokat a kérdéseket, amelyekről ma is szó volt, a menekültek jogi státuszát, illetve a regisztrációjukat illetően, ezeket a pontokat fel fogja vetni az említett találkozókon, és vannak olyan részei a kormánynak, akik hajlandóak arra, hogy elfogadják mindezt, ezt a díjat. Vannak pozitív jelzések tehát, és remélem, hogy ezek konkrétan is megnyilatkoznak. Majd Fabian említette azt, hogy az új miniszter nagyon előzékeny, és megközelítése lelkesít bennünket. Azt is meg kell említeni, hogy amióta az új kormány felállt, lesz egy eltökélt minisztérium, amely a menekültekkel foglalkozik, és több koordináció, hatékonyság várható a politikák között, amelyek érintik a menekülteket. Illetve volt egy miniszteri szakbizottság is, amely a menekült válságra összfontosított. Ez összefogja az összes érintes, érintett minisztérium Hariri elnök vezetésével. Ezek mind pozitív jelzések ami pedig a kormány nyilatkozatát illeti, első nyilatkozatát, amelyet a kormány felállás után kiadott, említi azt, nagyon fontos a minőségi oktatás biztosítása, eh, területén élő osztás gyermek számára nem tesznek különbséget a szír és libanoni gyermekek között. És van még egy pont, amelyet az egyik képviselő is említett, elvilegben nem támogatjuk a biztonsági zónák kialakítását. Többször gondolkoztunk ezen, foglalkoztuk a témával, illetve voltak viták is erre a kérdésről. Azért gyakran elhangzott, nem gondoljuk azt, hogy mivel a helyzet amúgy nagyon ingatag, Libanonban, nem gondolok, ez jó megoldás lenne, itt a negatív tapasztalatunk voltak más térségekben hasonló helyzetben. Ez nem járható út. Még egy pont, ami eddig nem hangzott el a vitán, a jelentésben. Ez a szíria gyermekek hozzáférésének utánkövetése a különböző oktatási formákhoz. Tehát jobban látnunk kell a beiskolázási arányokat, azt, hogy ezek miért nem stabilak, illetve az iskolát elhagyók aránya. És fontos a nem oktatáshoz kapcsolódó akadályok elhárítása, mint a közlekedés például Javier ezt korábban említette, illetve a formális oktatás és nem formális informális oktatás összhangba hozatala fontos a civil szervezetek bevonása ebbe a területbe. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a tájékoztatást. Amikor a kormány problémáiról hallottam, akkor fontos, hogy legyünk szerények, hiszen nagyon-nagyon sok szír menekült él Lib Libanonban, és megpróbálják őket az oktatásba bevonni. Hallottuk az Egyesült Államoktól azt, hogy ők több menekültet nem fognak befogadni, tehát nagyon nehéz a libanoniak helyzete. Talán még megjegyzés, Norbert parancsolj. Még egyszer köszönöm szépen a pozitív kiegészítéseket. Azt gondolom, hogy közösen gondolkozunk méregelni kell azt, hogy kevesebb mint száz napja van hivatalban az új kormány, megérdemli támogatásunkat, ez a támogatás bonyolult, hiszen a kormányon belül is vannak különböző érzékenységet. Engel kolléga is utalt arra, hogy mennyire bonyolult ez a kép az alkotmány értelmében, illetve a valóság tükrében is. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban az oktatás területén többet kell tennünk a libanoni eh, gyermekek számára és a szér eh, menekül gyermekek számára is többet kell tennünk, illetve a helyzetet meg kell követnünk, több intézkedést kell megragadnunk. Van elég pénz, viszont a megvalósítása a helyszínen nehéz. Ezen kívül azonban még nagyon fontos túllátni a szűk látókörön, hogy hogyan tudjuk a politikai keretet javítani. Nagyon jó gondolatot hallottunk, tehát nem csak szolidaritásról kell őket biztosítanunk szóban, hanem a politikai keretfeltételeken is javítanunk kell. És még egy szó a védelmi zónák kialakításáról, még akkor is, hogyha ez nem hivatalos politika, de az emberek ott más utakat követnek, hogyha látják azt, hogy viszonylag biztonságosan élhetnek Szíriában, hazájukban, akkor nem fogják megvárni azt, hogy ezt kikiáltsák biztonságos zónának, és azt gondolom, hogy a politikai keret szempontjából az asztalában zajló tárgyalásokon folytatódik ez a folyamat, azért, hogy a helyzet legalábbis Szíria bizonyos része is stabilizálódhasson, és az emberek visszatérhessenek Szíriába. Köszönöm szépen! Ezt a kérdést követjük. A pénz az egyik kérdés, de vannak más akadályok is. Köszönöm szépen a kollégák együttműködését, a bizottság kollégáit. A hetes pont következik, ez az Afrikán Segítő Alap létrehozása. Nem tudom, hogy a DG Dafko esetleg ide szeretne ülni ide a pódiumra, csak egy képviselőjük van, egy hozzászólók. Parancsoljon, itt van hely az ön számára. Montessé asszony, aki a DEFCO főigazgatóság igazgató nője, Polszka asszony, fejlesztési koordinátor. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt van ma velünk délelőtt. A kollégákat érdekli ez a segítő alap, támogatási alap. A kollégák szerettek volna ellátogatni Szenegálba, de kiderült, hogy ez nem lehet nem lehetséges, hiszen nem sok minden történt a támogatási alappal kapcsolatban Szenegálban. Niger lenne akkor a következő célpont. Elfogadtunk egy elfoglalási indítványt, és elfogadtunk egy jelentést és a támogatási alapról, és vannak aggájaink az EU költségvetésünk kívül felépésekről, hatásokat, illetően a helyszínen, a tagországok nem tudjuk azt, hogy mennyit fizetnek az alapba. Számos támogatási alap van, nem tudjuk ezeket már után követni, és újabb és újabb alapok jönnek létre. Nagyon örülünk annak, hogy ön tájékoztatást nyújt ma számunkra. Köszönöm szépen. <clears throat> Thank you. Uh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, franciára fogok váltani. Először is megköszönöm ezt a meghívást hogy beszámoljak a Afrikát segítő alapról. Ahogy ön is említette, ezt az alapot azért hozták létre, hogy segítse a stabilitás megteremtését az afrikai válságzónákban. Van a migráció problémájával való szembenézést, a hontolannál váltak segítését, és így tovább. Afrika esetében ugye tudják, hogy ezt az alapot a valetai csúcson hozták létre, ugye valetában zajlott a migrációs csúcs, és itt összeültek a tagállamok, az Európai Unió tagállamai, plusz 35 érintett afrikai ország, és megpróbálták megpróbáltak együtt megoldást sokat találni a migrációs válságra, ennek a kezelésére. Vallettában, ahogy tudják önök is, egy nyilatkozatot fogadtak el a felek, valamint egy ambiciózus cselekvési tervet is, és ennek a csúcsnak az egyik eredménye volt az, hogy létrejött ez az alap, komoly célkitűzésekkel. Egyfelől a válsághelyzetek kezelésére adott választ támogassák, tehát például a Boko Haram és egyebek, majd látják a következő, következő pontokban, hogy milyen választ adtunk, illetve hogy támogassuk finanszírozással a valletai cselekvési terv lépéseit, ennek a végrehajtását. Nem működik a diavetítés, de igen. Így olvasható, mondja az előadó. Tehát ez az alap 23 országot fed le jelenleg. Megpróbálom kinagyítani, mondja az előadó. Jó lenne egy kicsit nagyobban látni a képet, de ha nem lehetséges, akkor marad így. Maximum. Oké. Le, Le, le, le, le, Maybe, yeah, we, we can, we'll make sure you get the slides. Yeah. A diák azok a kivetítőn vannak, mondja az elnök azt, hogy nem tudjuk, hogy mennyire lehet kinagyítani. A képviselőknek adunk egy példányt a diákból majd. Tulajdonképpen országok listája szerepel, mondja az elnök asszony. Tehát igen, pontosan erről van szó. A 23 országot, afrikai országot mutatta a dia. Azért látnak három kört rajta, mert annak érdekében, hogy a lehető leginkább eljussunk az érintettekhez, három ablakot nyitottunk, úgymond, ezt így hívjuk, a Csád, Tavi, Burkina Faso, Kamerun, Csád, Gambia, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szenegál, aztán van egy blokk, ahol Afrika, ahova Afrika szarva tartozik, és utána pedig egy harmadik blokk, ahova az észak-afrikai országok, Marokko, Tunézia, Líbia, Egyiptom tartoznak. A 23 ország, amelyet ugye az érintett eredetileg, kibővült az évvégi igazgatótársi ülés, tehát az alap esetében még felvett Gá- három országot, Gánát, Gíneát és Elefántcsontpartot a kedvezményezett országok listájába a legfrissebb információk alapján, amelyeket a Nemzetközi Migrációs Szervezet megkapott ugyanis itt is nagyon fontos migrációs áramlatokat fedeztek fel, amire a múltban nem került sor, tehát a 23-hoz még ezt a három országot is hozzávették. És elnök asszony már említette a számokat. Tulajdonképpen ma ez az alap több mint 10 milliárd 500 millió euró összeget tartalmaz, 1 milliárd 500 millióval indult, és aztán a politikai párbeszéd fejlődésével újabb összegek érkeztek, 500 millió euró, és aztán ehhez került hozzá a tagállami hozzájárulás, tehát az Európai Uniós tagállamok hozzájárulása. Voltak olyan tagállamok, amelyek konkrét hozzájárulást adtak, de például Svédország, Svájc és Norvégia is nyújtott támogatást, és most 137 millió eurónál tartunk a tagállamok részéről. És hát ahogy elnök asszony nagyon helyesen mondta, vagy jelentette be az előbb, tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamok hozzájárulása az a a költségvetésen kívül érkezik, de amit megállapítottunk, az az, hogy a Valettában megígért összegeken túl érkeztek már további támogatások. Például decemberben 48 millió érkezett Németországtól, Olaszország is befizetett újabb összegeket, tehát ez további ö, támogatás volt. ahhoz képest, amit megígértek Valettán. Tehát az igaz, hogy a tagállami hozzájárulások korlátozottak, az eredeti, az alaperedeti induló összegéhez, amit ugye az Európai Unió bocsátott rendelkezésre, ettől függetlenül a tagállamok azt mondják, hogy már azért alakul ez az alap, és folyamatosan érkeztek a befizetések a, ezeket az összegeket a három ablak felé, három ablak alapján bontjuk szét, és tulajdonképpen igyekeztünk a különböző alapokat, mondjuk úgy különböző borítékokat vagy pénztárcákat jellemezni annak érdekében, hogy mondjuk a célkitűzéseket meg lehessen valósítani a PowerPoint diákat természetesen megkapják, és meg tudják majd nézni részletesen a számadatokat, amelyek itt szerepelnek. Nos, tehát ebből a grafikából egy valami kiderül, gyakorlatilag átfogóan globálisan lehet látni a prioritásokat, amelyeket, vagy hát az alapelveket tulajdonképpen mondhatnám, amelyek az alapfelhasználását irányítják tulajdonképpen ez a politikai kereteit jelenti a támogatás felhasználásának. Nagyon világos politikai keretek vannak, amelyek a célkitűzéseken nyugszanak, és a valettai cselekvési terv is részét képezi ennek, illetve a partneri megállapodások, amelyeket tavaly júniusban javasolt a bizottság, öt ország esetében, amelyeket konkrétan nagyon komolyan érint a migrációs válság. A tény, tényeken alapul eh, minden, tehát a, a meglévő adatok alapján dolgozunk, és ezt teszi lehetővé, hogy eh, a megfelelő fellépést vagy válaszokat tudjuk adni a problémákra. Ez azt jelenti, hogy az adatgyűjtés is működik, tehát pénzügyi és egyéb adatgyűjtés, eh, kutatás, fel, sok felmérések zajlanak, és ezekből a tanulmányokból is további információkat kapunk, az alapműködését támogatja mindez. És tulajdonképpen a migrációs útvonalakra alapozzuk a ezt a földrajzi megosztást, megnézzük, hogy melyek azok az országok, amelyeket a leginkább érintenek a, érint, érintenek a migrációs útvonalak. És a megközelítés, amit választottunk, az a partnerek bevonására is alapul, tehát a, az alapirányításában a partnerek is részt vesznek megfigyelőként, és a, azok a javaslatok, amelyeket végül az alapfinanszíroz, mind olyan javaslatok, amelyeket közösen vitattunk meg a partnerországokkal, és a tagállamokkal együttvéve, vagy az ENSZ ügynökségek bevonásával, tehát egy integrált megközelítésről van szó, amely olyan projektjavaslatokkal szolgál, amelyeket aztán az alap támogatni tud. Egy Kicsit kitérnék az irányításra, az alapirányítására. Hogyan működik ez? Működik a, az igazgató tanács, az Európai Bizottság elnökli ezt, a DEFCO természetesen együttműködik másokkal, az ECO, az összes többi szervezettel, a bizot, többi bizottsági szolgálattal és szervezettel, amely érintett ebben, de természetesen nem csak a tagállamok képviseltettek a, ebben az irányító igazgató tanácsban, hanem a kedvezményezett országok is. És így működik az alap, a regionális szervezeteket is bevonják ez az igazgató tanács mit irányít? Ugye minden egyes ablak esetén, ezeknek a földrajzi ablakoknak az esetén van egy külön operatív bizottság, amelynek az összetétele ugyanolyan, mint az igazgató tanácsé, és minden egyes földrajzi ablak esetében megvan az alapkezelő. Tehát van egy alapkezelő az egyik, a másik, második és a harmadik ablak esetében is. és ők az Európai Bizottság menedzserei. A munka arra alapszik, hogy nagyon szorosan együttműködünk az európai delegációkkal a kedvezményezett országokban. Tehát ez azt jelenti, hogy összehangolt munka zajlik, együttes munkavégzés a programozás során, a hatóságok szintjén, a helyi szinten, és persze a szálak itt Brüsszelben futnak össze, a döntéshozatali folyamatnál. És a prioritásokról néhány szót. Minden ö, ilyen alap ö, olyan stratégián nyugszik, hogy meghatározzák először a prioritásokat, tehát hogy mi, a, melyek az alapprioritásai, és amikor az Afrikát segítő alapot létrehozták, akkor ugye lefektették ezt, ezt említettem a valetai csúcsal kapcsolatban, megvan az, megvannak az alapnak a saját prioritásai, négy blogba csoportosítottuk ezeket. És ezt elfogadta az első igazgatótanács, és ez a négy blokk tulajdonképpen összefogja az összes cselekvést, amely gazdasági, foglalkoztatási lehetőségeket teremt, és így tovább. Tehát például itt olyan lépések, olyan cselekvés történik amelyek, amelyek a munkahelyteremtéshez járnak hozzá, képzéshez, kis- és középvállalkozások megteremtéséhez, és ez lehetővé teszi azt is, hogy segíthessük azt, hogy az emberek visszatérhessenek a származási országokba, lefedjük azokat a közösségeket, amiket, amelyeket leginkább érint a migráció, és közben egyszerre a jövőben letelepülőket is segítjük. Aztán van még egy csoport, amely a közösségek ellenálló képességének a növelését célozza, tehát ez a második blokk, a legkiszolgáltatottabb közösségeket célozza, tehát ez a támogatás, a menekültek, ugye azt mondanám, a hontalanná váltak, és így tovább és ide tartoznak az alapszolgáltatások is, amelyeket a helyi ö, lakosság kap, tehát ide tartozik az élelmiszerbiztonság, egészség, oktatás, szociális védelem, és így tovább. Aztán pedig egy újabb blokk következik, amely a migrációs áramlat kezelését illeti az, a származási országban, tehát igyekszünk annak az országnak, az érintett országnak a kapacitásait megerősíteni. Kommunikáció tartozik ide, illetve a, azt, hogy erősebben, határozottabban szemben lehessen szállni az illegális áramlatokkal, és hogy foglalkozzanak a mobilitás, illetve a migráció kérdéseivel. Ez volt a hármas blokk, a negyedik blokk pedig a megelőzés, a konfliktusok megelőzése, illetve kezelése, és az ezzel kapcsolatos cselekvéseket tartalmazza. Itt van az összes olyan projekt, amely ezzel foglalkozik, tehát határok védelme, kezelése és az új jogszabályok bevezetése. Például Nigériában elfogadtak egy új jogszabályt az illegális emberkereskedelemről. Tehát ezek mind azok a kérdések, amelyek például támogatják azokat a cselekvéseket, hogy valóban a gyakorlatban is javulhasson a helyzet, és jobban lehessen küzdeni az emberi jogok megsértése ellen, illetve az embercsempészek ellen. Tehát ez a négy blokk fedi le a kulcs prioritásokat, amely területeken a projektek működnek majd, és mindehhez még hozzá kell, hogy vegyük azokat a prioritásokat, amelyek a Valettában, Valettán elfogadott cselekvési tervben szerepelnek majd meg fogják látni, hogy ezek harmóniában vannak az előző négy blokkal, amelyet felsoroltam. És ahogy mondtam, minden olyan projekt, amely a migráció alapvető okaival foglalkozik, ide bepasszol, az illegális migráció és a mobilitás egy második axis, aztán a menekült kérdés és a menekültek védelme egy harmadik, az illegális migráció és az emberkereskedelem a negyedik, és az integráció, a reintegráció az ötödik. Tehát még öt kategória, még, még öt terület csatlakozik itt ezekhez a prioritásokhoz ezek a, a valletten elfogadott cselekvési szerepeltek. Nos, mindennek az egésze azt célozza, hogy támogathassuk a projekteket, ezek, amelyek ezeknek a stratégiai prioritásoknak a megvalósítását célozzák. Nos, az elmúlt évben tehát mit végeztünk? A meglévő összegekből kiindulva végül két ö, igazgatotási ülést szerveztünk, hogy a stratégiai kereteket meg lehessen határozni. Minden egyes földrajzi ablakra, amit említettem, az operatív keretek ö, elkészülhettek, tehát hogy a stratégia alapján objektíve milyen lépésekre van szükség az egyes országokban, és ez alapján javasoltunk az operatív bizottságoknak több projektet, minden egyes ilyen földrajzi ablakban. És végül 106 projektet fogadtak el, a, látják az, oszlop, az elfogadott oszlopot, 1 milliárd 584 millió euró összegről van szó, ez majdnem a 60%-a a rendelkezésre álló összegnek. Az elfogadott programok alapján már szinte az összes projekt esetében sikerült a szerződést is megkötni, és egy-két projekt esetében már a végrehajtás is elkezdődött az év végén. Tehát ez azt jelenti, hogy sikerült az első kifizetéseket is végrehajtani, már majdnem 30%-nál tartunk a, a szerződéses összegekből, tehát a szerződött összegeknek a 30%-át már sikerült folyósítani. Az igaz, hogy ugye most tartunk még csak az első év végén, hogy ezt az alapot létrehozták, ezt az első évet nyilván arra használtuk fel, hogy a stratégiát, az operatív kereteket kiépítsük, hogy beazonosítsuk az első projekteket, hogy elfogadjuk ezeket a projekteket, és most jutottunk el odáig, abban reménykedünk, hogy a 2017-es év viszont azt fogja jellemezni, hogy konkrétan be is indulnak az intézkedések, egy-két országban ez már be is következett, de hogy valóban beindul a végrehajtás 2017-ben olyan cselekvésekkel, amelyekről reméljük, hogy meg tudják valósítani a prioritásokat. Tehát ez, ami a fontos, 2017-ben a gyors szerződéskötés és a jóváhagyott projektek végrehajtása lesz, tehát hogy induljon be a cselekvés a különböző érintett országokban. Nos, egy kis táblázat látható itt. Lehet, hogy nem olvasható ez számokra. Igen, mondja az elnök asszony, a képviselők nem sokára megkapják a fénymásolatokat, most készülnek a fénymásolatok, tehát ezeket ki fogjuk osztani. Az előadó folytatja. Tehát ebből a táblázatból látszanak a számadatok, a három földrajzi ablak alapján, hogy milyen projekteket fogadtak el, és itt vannak a hozzájuk kapcsolódó számok, itt látható minden egyes országra, hogy akkor most pontosan hány projektet fogadtak el, ez milyen összeget jelent, és így tovább. Tehát itt látják, hogy a csátavi régió esetében 60 projektet fogadtak el, Észak-Afrika esetében 6-ot. Természetesen ezek a számadatok megfelelnek annak, hogy ugye mi, mi állt rendelkezésre, milyen összegek álltak rendelkezésre az egyes földrajzi ablakokban. A grafikon, ami a következő dián látható, tényleg csak egy másfajta megjelenítése a kifizetéseknek. Látják a végén ezt a magas oszlopot, a regionális programok finanszírozását jelenti ez. Látszik, hogy a regionális programokat prioritásként kezeltük, mert gyakran ez a legnagyobb kihívás, hogy a migránsok áramlása, miatt fontos volt, hogy regionális jellegű projekteket támogassunk, és ezért látható ezen a helyen ez a magas oszlop. És Szenegál, Mali, Niger, Dél-Szudán, Etiópia, és így tovább láthatják, hogy ezeket az országokat érinti ez a terület, tehát tényleg a legnagyobb támogatást azok az országok kapták, ahol a partneri kapcsolat is beindult, és itt van szükség a legnagyobb segítségre, hogy a migrációs áramlatokat kezelni tudják, hogy megtámogassuk ezeket az országokat. Mert őket érintette legjobban, legsúlyosabban a migrációs válság. Ez a következő grafikon. Itt viszont azt lehet látni azt a megosztást, amelyet a különböző ablakok szerint végeztünk, illetve a különböző prioritások szerint. Például a valettai cselekvési terv szerint. Látják, hogy az első oszlop nagyon nagy, nagyon magas. Itt az összes fejlesztési cselekvés szerepel, illetve a migráció okaival szembeni küzdelem. Ezért ilyen ö, nagy összeget jelent ez a, ez a ez az oszlop, 940 millió euró erre fordítódik, olyan projektekre, amelyek a fejlesztést célozzák, és hát természetesen földrajzi szempontból is azokra a zónákra összpontosítottunk, amelyek a migrációs áramlatok eredete, így ahonnan indulnak ezek a migrációs áram, áramlatok, a kiinduló pontjai. Tehát vagy a Boko Haram válság által érintett területek, vagy a kín, migrációs válság, migrációs áramlatok kiinduló pontjai, vagy azok az országok, amelyeket a migrációs áramlatok érintenek. Tehát ezek azok a térségek, amelyek prioritást, jelentettünk számon, prioritást jelentettek számunkra. Most pedig egy kördiagram következik. Itt lehet látni, hogy kik azok a partnerek, amelyek, akikkel együttműködünk. A látható a végrehajtók, a projektek végrehajtói, a megoszlás, és látható, hogy 46%-ban a tagállamokról van szó, a végrehajtó ügynökségekről, 26% a civil szervezetek részesedése, 20% az ENSZ szervezetei, és van még egy 30%-os szelet az egyéb nemzetközi szervezetek esetében, tehát nem az ENSZ, hanem az egyéb nemzetközi szervezetek. Itt lehet látni, de ez csak az, az eddig jóvá, hogy ott projektekre vonatkozik, ezt a felosztást, hogy kik a végrehajtói a projekteknek. Talán azzal zárnám ezt az előadást, hogy, és természetesen készen állok arra, hogy részletes válaszokat adjak majd a kérdésekre. Csak három példát szeretnék zárásként kiemelni a három zónából, hogy példát tudjak adni a projektekre. Ugye említettem, hogy 106 projektet már elfogadtak, de nagyon nehéz ezen mind végigmenni, de talán így blokkonként egyet-egyet kiemelve hasznos lehet, amit mondok bemutassam, hogy az Afrikát segítő alap például mit finanszírozott Nigerben. Egy integrált megközelítést igyekeztünk alkalmazni, annak érdekében, hogy a célkitűzések végrehajtását az együttesen segítsük, tehát a valettai cselekvési tervnek megfelelően. Mindannyian tudják, hogy, vagy látják, hogy Nigérben több mint 300 millió migráns volt jelent, tehát ők haladtak át ezen az országon 2016-ban, Líbia felé, Algéria felé, és több mint 180 illegális migráns jelent meg ugyanabban az évben Olaszországban. Tehát ez az ország ígér egy egyfelől származási ország is, de azért inkább tranzitországnak jellemezhető, ami az észak felé irányuló migrációs áramlatokat illeti, és itt is megjelenik az illegális emberkereskedelem. Nagyon sok az embercsempész az ország északi részén maga a lakosság, Niger lakossága húz hasznot tulajdonképpen az illegális kereskedelemből, tehát ez több kihívást is jelent számunkra. Egyfelől hogyan tudjuk leállítani ezt az illegális emberkereskedelmet, hogyan tudunk választ adni a helyi lakosság igényeire, mert hát nyilván ők ebből hasznot húznak, és az életüket erre építik, a jövedelmük,et és így tovább. Tehát a kérdés felmerül, hogy hogyan tudunk alternatív tevékenységeket teremteni. Rendben, elnök asszony, gyorsabban haladok, és a végén majd válaszolunk a kérdésekre. Tehát itt olyan cselekvéseket finanszíroztunk, amelyek segítik az érintettek, tehát a, a Nigerben lévő migránsok hazatérését, vagy olyan tevékenységeket, amelyek segítségével szembe lehet szállni az illegális kereskedelemmel, illetve olyanokat, amelyek a helyi közösségeket támogatják. Aztán egy második példa a finanszírozásra, és nagyon gyors leszek, az a cselekvés, azok a lépések, amelyeket a Boko Haram válság kapcsán támogattunk a csátavi környezetben, tehát ez olyan fellépéseket jelent, hogy gazdasági projektek szülessenek, először kisméretűek, a, a helyi közösségeket érintően, amelyek ebben a térségben találhatók, és igyekeztünk segíteni azokat a közösségeket is, akiknek el kellett menekülni a Boko Haram működése miatt az otthonaikból. Tehát ez gyakorlatilag vegyes tevékenységeket jelent. A helyi lakosság támogatása, vagy az elmenekült közösségek támogatása, az ellenálló képesség erősítése és ö, munkahelyteremtés. A harmadik példa pedig, amit meg akartam mutatni, a Afrika szarva földrajzi ö, ablakot érinti, 20 milliós ö, cselekvésről van itt szó, egy regionális fejlesztés és védelmi, lakosságvédelmi program ez, tehát a hontalanná váltakat védik, és végül is ez a program támogatja a délszudáni menekülteket, akik Uganda északi részén élnek, szociális szolgálatok, élelmiszerbiztonság, a helyi közösség és a menekültek közötti párbeszéd segítése, ezek az, ezekről az emberekről való gondoskodás, támogatása, és így tovább, tehát ezt célozta ez a projekt. Íme tehát a három példa, amit kiemeltem ebből a három földrajzi ablakból, és az elkövetkezendő időszakban, hát nyilván majd most a, az alapfelhasználása folytatódni fog, további projekteket fogunk beazonosítani a három földrajzi ablakban, megvannak a az operatív bizottságok az egyes földrajzi ablakokra, megvan az igazgató tanács, és az Európai Parlament is képviseltetheti magát ebben, és azt is el szerettem volna még mondani, hogy most, ké, most készül, zárul le az első jelentés a, a tavalyi évről, remélhetőleg néhány héten belül ez kész lesz, és természetesen ezt elküldjük az Európai Parlamentnek is, és ebben nagyon érdekes információk szerepelhet, szerepelnek. A honlapunkon is egyébként elérhetőek ezek a hasznos információk. A linket nem tettem rá a diára sajnos, de a, azért ez gondolom megtalálható. Ezen a honlapon szerepel majd az összes döntés, a határozat, amit meghozott az igazgatótanács, szerepelnek majd a projektek, amelyeket elfogadtak, és rendszeresen frissítjük majd a honlapot az elért eredményekkel a projektek végrehajtásában, tehát érdemes ezt a oldalt böngészni. Lehet, hogy nehéz rábukkani, de ha egyszer sikerült, akkor utána érdemes követni, mert az információk megtalálhatók rajta. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. Thank you. We, you, we have taken a lot of time on the presentation, but I thought it was useful for colleagues to get the real overview what is happening on the issue of parliament. Köszönöm szépen. To the executive board. Meghívtak a karácsony előtt szervezett irányító testet ülésre, de hát a Strasburgi hét is akkor volt, úgyhogy a tervezés nagyon fontos, hogy a parlament is részt vegyen ezen alapok ellenőrzésében. Kérdezem a kollégákat, ki szeretne hozzászólni. Leeds, Frank Engel and Heidi Hautala. So, okay. Jó. Mindenki két percet kap, mert aztán át kell térnünk a következő pontra. Lehet, hogy majd visszatérünk erre a témára, mert ez egy végtelen történet. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, rövid leszek. Szeretnék köszöntet mondani a beszámolóért, ami rendkívül részletes volt, és nagyon sok információt nyújtott nekünk erről az alapról, amely segít nekünk abban, hogy a régióban a stabilitást támogassuk. Ezen kívül abban is, hogy megszabaduljunk azoktól az okoktól, amelyek a, a stabilitás felbomlását segítik elő. Egyébként ez az alap meg kellene, hogy erősítse a civil társadalom kompetenciáit. Különös tekintettel figyelembe véve azt a tényt, hogy ezek az országok újabb konfliktusoknak vannak kitéve, és ennek nagy a kockázata. Úgyhogy a, szociál, a, a civil társadalom számára rendelkezésre álló forrásokat növelni kellene. Például kellenének megfelelő programok, illetve az ilyen programok finanszírozásának megfelelő kritériumai. Beszéltünk erről a koordinátorok ülésén is, ami a szenegáli lehetséges missziót illeti. Ugyanis Érdekel minket, hogy hogyan alakul a helyzet ebben az országban. Aztán a programok finanszírozásának kritériumai a civil társadalom számára Szenegálban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Anni Litz. Köszönöm szépen előadását. Németül fogok hozzászólni a vitához. Az afrikai támogató, támogatási alap létrehozását pozitívan üdvözöltük az Európai Parlament részéről, és megéltük azt a helyzetet, hogy az afrikai támogatási alap politikai szempontból sok figyelmet kapott, viszont mi nem voltunk erről meggyőződve, hiszen a tagországok nem fizettek bele, és egy olyan párhuzamos struktúra alakult ki, ami ö, fejfájást okoz nekem, hiszen itt a parlamenti munkától való elcsatolást érzékelem, ami párhuzamosan zajlik, és előadásában erre a pontra nem igazán tért még ki. Szeretném megkérdezni azt, hogy az általános munkát Afrika érdekében hogyan alakítsuk ki, illetve a támogatási alappal párhuzamosan kell, hogy dolgozzunk, egymást megerősítve, ez volna ugye a cél, hogy ez hogyan működik mindez. Nagy érdeklődéssel hallgattam azt, hogy ön az igazgató tanácsba meghívott bennünket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy beszólási, döntési jogunk van ebben a testületben, és a kérdés az, hogy a jövőben mindez hogyan alakul, én úgy érzem, hogy nagyon fontos a koherens együttműködés, hiszen minden kérdést érint, alapvető kérdéseket. Fontos, hogy visszatérjünk a normál működési modalitásokhoz, parlamentális bizottság. Egy olyan általános helyzetről van szó, amiről jól lenne tovább gondolkodni, és van néhány konkrét kérdésem is. Van egy olyan portfólió arról, hogy a határvédelmi projekteket hogyan tervezik megerősíteni azért, hogy a helyzeten javítsanak. Ebbe sem kapcsolódtunk bele, tehát én nem tudok beszélni a kérdésről. A civil szervezetek is kérdeznek bennünket, hogy mit történik itt, de mivel mi nem vagyunk ebbe a támogatási alapba bevonva, hát nehéz a helyzetünk. Ami a finanszírozást illeti a jövőben, Lát -e lehetőséget arra, hogy lesz -e további eszköz, vagy egyszer csak kifut -e ez az alap, és az együttműködésben egy új portfólióra kell majd, hogy áttérjünk, és a finanszírozás a parlamentnek nincs ráhatása, úgy tűnik. Köszönöm. Thank you. Heidi Hautala, and then... Köszönöm szépen. Heidi Hautala következik. Köszönöm a szót. Volna egy-két kérdésem, ami a különböző alapokat élet. Ugye van egy pár külön alap, amelyek nem a ö, fejlesztési támogatási alaphoz tartoznak. Nagyon fontos, hogy itt a nemzetközi normáknak feleljünk meg, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy hogyan garantálják ezt az aspektust. És hogyan tájékoztatják az OECD-t eh, a hivatalos fejlesztési alap eh, és támogatás alakulásáról. Aztán, ami a gyakorlati intézkedéseket illeti. Arra a problémára gondoltam, amelyet tapasztaltunk Kenyában, amikor a menekült táborokkal ö, eh, mi történt. Azt hiszem, Kenya is ide tartozik ebbe a csoportba, és itt óriási a humanitárius válság. Azt nem tudom, hogy a tervek hogyan állnak most Kenyával kapcsolatban, de Etiópiával kapcsolatban is voltak ilyen tervek, hogy a táborokat megszüntetik, és szükség volt a nemzetközi szervezetek segítségére, az ICO volt. Nem tudom, hogy hogy sikerült megoldani ezt a helyzetet. Köszönöm. Engel úr, Frank Engel úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Alapvetően egy kérdésem lenne, miután el kell mondanom, hogy imádom ezt az alapot, úgy tűnik, hogy nagyon sok jó dolgot céloz meg. Csak egy-két földrajzi vagy érzelmi problémát vetnék fel, ami arra irányul, hogy talán nem föltétlenül rétezik a koherencia egyes országok vonatkozásában. A Száhel, a Csád, tó, a Afrika szarva úgy tűnik rendben van, de Tanzánia az Afrika szarvához tartozik, ez nekem újdonság nem igazán értem, hogy hogy kerül ehhez a régióhoz, ha csak különösen nem érinti a migrációs jelenség. Egyébként nem igazán értem, hogy miért ér, érinteni ez közelebbről Tanzániát. Aztán van egy másik ország is, Afrika szarvában, amely oka a migrációnak, és nem lehet partnere a megoldásnak, ez Eritrea. ha a migráció kezelés szempontjából partnernek akarjuk tekinteni, akkor úgy gondolom, valamilyen megoldást kell találni, mert egyébként problémásnak látom ezt Eritreával. Néha a szükségletek erősebbek, mint az elvek. Fölteszem a kérdést, ezt mindenütt fölteszem, nem csak önnek, hanem mindenütt, hogy hogy lehet a konfliktust megoldani, Eritrea és az egyik legszörnyűbb diktatúra között, amely Afrika szarvában ugyanakkor ö, nagyon problémás terület, és amely rétre, be, belefolyik a konfliktusok megoldásába, de nem pozitív módon. egy nagyon kényes kérdés. Végül pedig az utolsó ország, amely legközelebb van, Líbia. Líbia pont a migráns útvonal közepén található. De milyen Líbiáról beszélünk? Nincs kormány ott most, nem valószínű, hogy hamarosan lesz, ha csak valamilyen keményebb módon nem lépünk fel, de hát ezt már nem szoktuk tenni. Tehát kivel lehet tényleg együttműködni ott konkrétan Líbiában? Túl az ígéreteken és az üléseken, ezzel kapcsolatban bizony vannak kétségeim, hogy ezekkel az országokkal hatékonyan lehetne együttműködést kialakítani. Elnök, jó, köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy majd vissza fogunk térni még erre, úgyhogy kérem, válaszoljon a kollégák kérdésére, de ne felejts el, hogy vannak még más pontjaink is. Akkor csoportosítanék néhány kérdést. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem egy elszigetelt alapról van szó. A valatai elkötelezettségünk óta egyértelműen mondtuk, hogy ez az alap csak egy az eszközök közül a valettai intézkedések során. Vannak még finanszírozási eszközeink, mert amikor a migráció okáról beszélünk, akkor bizony a fejlesztési alapról van szó, illetve olyan célokról, amelyeket már megfogalmaztunk. Ha vesszük például a regionális indikatív programot Afrika keleti részén, nagyon sok prioritás pont van, a biztonság, a határok kezelésének javítása, az illegális emberkereskedelem elleni harc. Tehát nem elszigetett alapról van szó, hanem arról, hogy a lehető legjobban fel tudjuk használni, hogy a problémákra reagálhassunk. És ami a többi területet illeti, Nigériát például, megint csak globálisan kell megközelítenünk, ahol is az összes eszközt egyesítjük a rugalmasság alapján, a felhasználás alapján. Tehát így közelítjük meg az összes ilyen alapot. Pillanatilag nincsenek olyan terveink, hogy kiegészítő alapot hozunk létre, mert vannak más alapok is, egyéb forrásokkal. Most elemezzük a helyzetet éppen, a félidős elemzés most folyik, úgyhogy a legrosszabb esetben átcsoportosítunk bizonyos összegeket, a valettai céloknak megfelelően, illetve a globális stratégia prioritásainak megfelelően az EU-ban. Az elképzelés tehát az, hogy talán több további alapot nem különítünk el intézményes szinten, de esetleg a tagállamoktól jöhetnek más források, és ezzel szemben a már rendelkezésre álló alapokat mindenképpen ki szeretnénk méríteni. Egy milliárd van még rendelkezésünkre bocsátva, ha a számokat nézzük. Hallottunk Szenegáról is. Szenegában tényleg az az elképzelés, hogy különböző projekteket indítottunk be, különböző prioritások érdekében. A kritériumokra visszatérve megint csak, az alapdolgokról van szó. A kérdés az, az intézkedések megfelelnek-e a valettai célkitűzéseknek, illetve megfelelnek-e azoknak a, az igényeknek, amelyeket az hatóságok fogalmaztak meg, és amelyeket nem fednek le a már létező alapok. Ennek alapján határoztuk meg a prioritásokat. Szenegál esetében tényleg vannak olyan projektjeink, amelyek munkahelyteremtést céloztak meg, tehát megpróbáltuk a fejlesztésre helyezni a hangsúlyt, illetve a cégek, a vállalkozások segítése a fiatalok, illetve a migránsok számára, nyilván olyan területekre koncentrálunk, amelyeket a leginkább sújt a migráció, mint például az élelmiszer kérdések, illetve a legkiszolgáltatottabb a lakosságnak. Nem szabad elfeledkezni. A, a státuszát az embereknek például a biometrikus megoldás terén. Nos, ha ellátogatnak oda, azt fogják látni, hogy tényleg beindultak ezek az intézkedések ott a helyszínen, Szenegában, be is fognak indulni még a továbbiak is az év folyamán. Tehát látogassanak el még egyszer oda, és bizonyosodjanak meg erről. Nigérbe is, ahol már is beindultak ezek a programok. Ami a nemzetközi normák tiszteletben tartását életi. Nos, az alapok, amikor felhasználásra kerültek, úgy történt mindez, ami megfelel a nemzetközi normáknak. Olyan alapok ezek, amelyek megfelelnek a fejlesztési célkitűzéseknek, tehát az összes alap megfelel a nemzetközi normáknak. Természetesen vannak torzulások földrajzi szinten. Mi csoportonként fogalmaztuk ezt meg, ahol konkrét példák, ö, problémákat vizsgáltunk. Tanzania miért került ide? Az alapok felhasználásának nem kulcs ö, területe, de az összes többi régióból érkező ember érintette ezt az országot is. Az emberkereskedelem az egyik nagyon fontos prioritásunk a migráns útvonalak vonatkozásából, főleg azon országokban, amelyeket a leginkább sújt ez a helyzet, hogy egy csomó ember érkezik oda, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat. Tanzániában is ez a helyzet, illetve a csátó körüli összes országot is érint ez. Sajnálatos módon nem ez az alap fogja politikai jellegű problémákat megoldani Etiópia és Eritrea között. Ott van a líbiai helyzet. Ott szeretnénk megkönnyíteni azoknak a helyzetét, akik nem legális helyzetben vannak itt az ország körül, minden politikai problémát nem ezzel az alappal kívánunk megoldani. Ez egyszerűen csak kiegészítő segítség azok számára, akiket az illegális emberkereskedelem érint, akik a különösen sújtott területeken illegálisan kell, hogy mozogjanak. Tehát el szeretnénk kerülni ezt a tendenciát már a kezdetek kezdetén. Hát más nem is tudom, volt-e még, remélem, hogy sikerült válaszolnom minden kérdésre. Mielőtt még megadnám önnek a szót, Eritreával kapcsolatban az EDF-et, az Európai Fejlesztési Alapot is megvizsgáltuk ebből a szempontból, de mivel ez az EU költségvetésén kívül áll, nem a tagállamok döntenek erről. De hát nagyon sokat beszéltünk Eritreáról. Igen, tessék, Sál Görenc, végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm, asszonyom. A partnerekre kérdeznék rá az alap kapcsán, hogy ezt a problémát hogyan oldják meg. Nyilván ez gyorsan kiderült, hogy a teljesen nemzeti kereten már túlléptünk úgyhogy jelenlegi vitában már nem csak erről beszélünk. Az első kérdésem a következő. Az ilyen régiók, amikor például a kelet-afrikai szervezet létezik, képesek-e ezt a problémát kezelni? Ha ön pozitívnak ítéli ezt meg, akkor milyen ér- mér- mértékben fordulnak a megfelelő fórumhoz, hogy ezt a programot be is vezessék. Köszönöm, a társ előadó következik, parancsoljon. Buongiorno, scusate. Igen, köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnézést kérek. A DROA bizottságban a koordinátorok ülésén kellett lennem, előfordul gyakran, hogy párhuzamosan zajlanak az ülések, és akkor nem tudok ugye két helyen lenni. A, az afrikai vagyonkezelői alapok kapcsolatos jelentést olvasva szerettem volna feltenni néhány kérdést például a módszerekkel kapcsolatban, hogy hogyan mérik ennek az alapnak az eredményességét azokban az országokban, ahol használják a mutatókat, ha jól értem, ugye azért alkalmazzák, hogy az alaphatását mérjék, tehát érdekel engem, hogy mondjuk mérik-e a migráns áramlat csökkenését például a származási országokban, vagy a kiinduló országokban, vagy nézik-e az ország a gazdasági teljesítményét, vagy vannak-e más mutatók, amelyeket vizsgálnak és hogy a fejlesztési célkitűzések végrehajtását, vagy az azokhoz való közeledést mérik-e. És Szenegel esetében volt februárban egy terv, amely nem kerül végrehajtásra. Engem érdekelne, hogy mi ennek az oka. Már válaszolt erre a kérdésre, valaki feltette ezt a kérdést, elnézést, hogy későn jöttem. Akkor majd meghallgatom a kollégától a választ. Köszönöm. Beszéltünk Szenegáról, Montessi azt parancsoljon. Mint ahogy a felosztási ábrából látták, a legnagyobb részét az alapnak a, a regionális programszerzési programok tették ki, tehát nagyon gyakran regionális jellegűek a feladatok. Még akkor is, hogyha néha voltak több országot érinti multiregionális programok, hiszen a tárgyalások után sokkal fontosabb az, hogy egy adott ország regionális alagot használ és mire. A regionális programoknál a hatóságok részéről nagyon nagy probléma néha a kiigazítás, mert hát létezik regionális programban nemzeti eh, komponens és ennek természetesen politikai hatása van. Ami a regionális programokat illeti, a G5-ökkel eh, is együttműködtünk, az OECD-vel is, száhelítésekből érkező országok voltak a célországok, és itt szerettük volna a biztonsági rendszereket megerősíteni, illetve ami a hatakon átnyúló projekteket illeti, ezeket is segíteni akartuk. Tehát az alapnak bizonyos alapok kezelése a feladata, a regionális indikatív programokon belül voltak problémák a CDO-val kapcsolatos finanszírozás miatt. Ami regionális programokat illeti, itt volt egy kérdés, amit el, elfelejtettem, ez a határok ellenőrzése. Igen, vannak olyan projektek, amelyeknek a határokon történő ellenőrzés a feladat, tehát amikor az illegális kereskedelemmel szemben küzdünk, akkor itt nagyon fontos a határvédelem megerősítése, tehát itt is létezik finanszírozás, ami pedig a mutatókat illeti. Létrehoztunk, ahogy ezt megosztottuk jelentéstevővel, egy monitoring rendszert, illetve a mutatók rendszerét, és a, a mutatók rendszerében azokkal a mutatókkal foglalkozunk, amelyek a célokhoz kapcsolódnak, egy növekedés, foglalkoztatási mutatók kidolgozása nagyon fontos. A beadási hullám csökken, erre lehetnek mutatók, viszont mindez nem kapcsolódik a projekt munkájához, hanem olyan esetekhez, amikor közvetlen hatásra van szükség, és a bevándorlói áram nem kapcsolódik a projekthez, a csekléshez közvetlenül. Tehát itt nagyon fontos értékest készíteni a cselekvés hatását illetően, tehát nem projektenként készítjük az értékelést. Monitoring rendszerünkben illetve ezt a weboldalunkon megnézhetik, az összes részletet a, a maradatokra nézve, a rendszer kialakítását illetően. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A Szenegál projektek csak nemrégiben indultak el, tehát akkor, akkor majd beszélünk a szenegáli életugatás lehetőségéről. Heidi, hát rövid kérdése van, csak lehetőség amúgy te kapsz rövidebb időt a jelentésedhez. Én azt mondom, hogy a kenyai etióp melegültáborokról nem volt szó. Elnézést, hogyha elhangzott a válasz, de nekünk úgy tűnik, hogy erre a kérdésre nem kaptunk választ öntől. Ami Kenyát illeti, és Etiópiót, Kenya és kapott támogatást projektekhez. Készítettünk ezekről egy listát, 20-30 eh, millió euróról van szó. Tehát ez egy speciális uh, hozzájárulás az alaphoz. Tehát nem csak eh, a pénzügyi alap lép itt közben, hanem van egy kiegészítő jelleg más alapokkal, amelyek a regionális projekt támogatását biztosítják, hogy az ECO-tól érkeznek. Tehát itt a kiegészítő jelleg nagyon fontos, tehát igen, létezik támogatás Kenyának, speciális támogatás nyújtás, három projektről hallottunk, nagyon fontos globális víziót kialakítani az alapokról. Amikor ezeket az alapokat létrehozták elnök, köszönöm szépen! Montessi asszony. Szóval figyelmel követjük majd az ügyet, illetve a parlamenti ellenőrzés kérdés is nagyon fontos. Ennek alapját is fontos tisztázni, és erre a kérdésre még vissza fogunk térni, illetve beszélünk a lehetséges tényfeltáró missziókról Nigériában vagy Szenegában, majd az év későbbi részében. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kedves kollégák! folytatnunk kell, a 18-as napi rendi pont következik, ez a pálmaolaj és az eserdők, er-, eserdők írtása. Nagyon fontos ez a kérdés, nagyon sok választókerületet érint a pálmaolaj kérdése. Heidi, vagy a jelentéstevő parancsolj. Igen, rendelkezem hiánytér információval a témára. Kérem a kollégákat, akik távozni szeretnének, kint folytassak a beszélgetést, Te, amíg mindenki helyet tud foglalni, tájékoztatom önöket. Korábbi feladatomban ellenőrző szerepet töltöttem meg, az egyik legnagyobb pálma olaj, biodízel cégnél, a Neste cégnél, akiknek kemény úton kellett megtanulnunk azt, hogy a, fenntarthatóság és a terméklánc az, amit ellenőriztünk, illetve a civilizetek is olyan odafigyelnek ezekre, a greenpeace és másoktól sok kritikát kaptam. Ez a vállalkozás megtanulta, amit ebből meg kellett tanulnia, és diversifikálták a nyersanyagaikat, teljes mértékben átlátható a termelés az értéktermési láncban az NV, Elnézést, nagyon nehéz úgy beszélni, hogy közben sokan beszélgetnek a terem hátterében. Kérjük Önöket, hogy folytassák a beszélgetést a termen kívül. Az MV úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a pálmolajjal kapcsolatban, és mivel uh, itt van egy nagyon jelentős fejlesztési aspektus, igenis helytálló, hogy ez a szakbizottság jelentést készítsen. Felsorolom azokat a témákat, amelyekkel úgy gondolom, hogy foglalkozni kell, és ezeket megpróbáltam a tervezetembe bevonni, illetve tájékoztatni szerettem volna őket arról, hogy az árnyékjelentéstevőknek eljuttattunk módosítókat a jelentéstevőktől, amelyeket én is javasoltam, technikai limitek is élnek. Természetesen létezik az ellentmondás az émszer előállítás és az üzemanyag előállítás között. A legfontosabb fejlesztési kérdés a földterület felhasználására vonatkozik. Ezek leírtása, a növények leírtása nagyon fontos, és nagyon sok pálmaolaj ültetvény nem arról híres, hogy megfelelőek az antikorrupciós intézkedések, tehát amikor leírtanak mindent a földről, akkor olyan területekről van szó, ahol hagyományos olyan ott élő népcsoportok használják ezeket, és nagyon gyakran a hagyományos földművelés nem világos, és ennek nem tettek eleget. Szeretném ezen kívül említeni azt, hogy az önkéntes jogosítványi rendszer létezik, és foglalkozik a fenntarthatósági felségvállalás bizonyos szempontjaival. Viszont létezik, tehát nagyon fontos, hogy az önkéntes certifikációs rendszerekkel javítsunk. A legjobb, és az, amely megpróbálja ezt nagyon javítani, nevelni, az RSBO, ez egy kerekasztal a fenntartható pálmaolaj előállításról, ami a certifikációs rendszert illeti. Nagyon fontos, hogy felvessük ezt a kérdést, amiről tegnap már szó volt a textil ágazat kapcsán. Hát, nagyon is elérkezett az ideje annak, hogy kötelező érvényű szabályozásokat vezessünk be, és a pálma olajágazatra is igaz kell, hogy ez legyen, illetve mezőgazdasági termékekre. Nagyon fontos, hogy az ellátási lánc fenntartató maradjon. Tehát én ezt feltétlenül támogatom. Az legjobb cégek eh, is megpróbálják a legtöbbet kihozni magukból, viszont nem egyenlő feltételkérdések mindenkire, vannak olyanok, akik kitérnek a szabályozás alól, megtalálják a kiskapukat, tehát igenis fel kell vessük ezt a kérdést. Ennyit szerettem volna mondani jelentéstről. Nagyon örülök, hogy kialakíthatunk kompromisszumos módosítókat az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen. Néhány árnyék jelentéstevő jelen van. Hölvényi úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az MV tagjaként nagyon is érdekel a téma, és bekapcsolódtam ebbe a történetbe, nem vagyok biztos benne. A kérdés következő számomra, hát, hogy felkészültünk-e EU-ként arra, hogy ebben az ügyben előre lépjünk. Először is köszöntet szeretnék mondani Heidi Hautalának, eltökélt az ügyben, nem első alkalommal uh, kapcsolódik bele ebbe a témába. Nagyon bonyolult kérdésről van szó. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a pálmaolajipar szorosan kapcsolódik nagy vállalkozásokhoz. Ön említette a különböző formákat. Nem szabad megfelelkeznünk arról, hogyha kárt éri a környezetet, illetve az ott élők életminősége csökken, rosszabbodik, az nem jó. Tehát nagyon fontos a pótanyagokat használni, például a repceolajt, ez sokkal bonyolultabb téma, de mi itt Európában élünk, és nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy hogyan tudunk itt kereskedelmi mérleget vonni, és egyetértek a hotel asszonyon abban, hogy szükség van a koordinációt javítani, a mezőgazdálkozás, mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikák között a földhasználatot illetően is, illetve figyelembe kell vegyük következetesen az éghajlati változásokat is, ennek hatásait, az ezzel kapcsolatos felelősségvállás kötelezettségeket, vállalásokat. Nem annyira könnyű a gyakorlatban, pedig helyi szinten. Nagyon nehéz ez a feladat. Éppen ezért én úgy érzem, hogy az önkéntes standardok kialakítása, a Pálmaolaj Innovációs Csoport, a Manifestó, a kerekasztal, a fenntartható pálmaolajról, a kötelező nemzeti standardok kialakítása, talán lehetőséget is rejtenek magunkban, azért, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk a gyakorlatok javítására, illetve fenntartható fejlődés erősítésére. Azért, hogy mindez eh, normálvá válhasson. Mi is benyújtunk majd módosítókat, egyet, kettőt, és hangsúlyozni fogjuk az értékelés szükségességét. Nagyon fontos a plusz mechanizmusok kialakítása, a párbeszéd elindítása, a kereskedelem, mezőgazdaság kereskedelem. szerveződés, illetve a kötelező érvényű cselekvési terv, mint keret kialakítása. Ez egy olyan ügy, melyek kapcsolatban önök annak a tematizálhatnánk a problémát az európai közvélemény felé. Ez egy nagyon hatékony hidat is képezhet az európaiak számára, az európai lakosok, az itt élők számára, Afrika és Európa kapcsolódását illetően. Hát igenis nagy felelősséggel tartozunk. Köszönöm szépen. Step dance for the group. Thank you, Chair, and... Szép a szocialistáktól. Köszönöm elnök asszony, köszönöm mindenkinek, aki a témában szólt. a kolléganőnek külön köszönet jól jár, mert nagyon nehéz ez a feladat. Egyrészt ugye a téma is bonyolult, másrészt pedig a szöveg mérete is korlátozott. Én is tagja vagyok a Környezetvédelmi Bizottságnak, és a árnyéként Paul Brennannel együttműködtem, árnyék előadóként Paul együttműködtem. Ott is nagyon fontos volt ez a téma, fontos elmondani és megismételni azt a dicséretet, amit a Környezetvédelmi Bizottság kapott azért, hogy saját kezdeményezési jelentésben foglalkozik ezzel a témával. Azt hiszem, erre a témára eddig senki nem fordított megfelelő figyelmet. És igaza van elnök asszonynak abban, amit mondott, amikor bevezette a témát, tehát fontos, hogy a civil társadalom is tájékozódjon, és hogy garantáljuk azt, hogy az európai politikák megfelelően alakulnak, és nem járulunk hozzá a környezet lerombolásához, illetve az őslakos közösségek esetében okozott károkhoz. Ugye nagyon sok földterületet elvesztettek az őslakos közösségek, sőt, hát szinte háborúk zajlanak már a földszerzések, illetve az ökológiai károk miatt. És mindezre azért kerül sor, hogy a föld pálmaolaj igényét kielégítsék Szigorítani kell tehát ezeket a kritériumokat a pálmarajra vonatkozóan. Mi is benyújtunk majd módosító indítványokat, ahogy mondtam, egyetértünk az előadóval, de szeretnénk, hogyha nem lennének olyan politikák, amelyek alásnák a helyzetet, tehát ösztönözni kellene a hulladékból előállított bioüzemanyagokat, és nem pedig a szűz pálmaolajból előállított bioüzemanyagokat, mert azok ugye csak rontanának a helyzeten. Vannak itt átfedések a pálmaolaj termelésének a növekedésével kapcsolatban. Egyelőre az emberi jogokat, emberi életeket, az őslakosok földterületeit veszélyezteti a pálmaolaj termelés növekedése de lehet ezt úgy is kezelni, hogy a pálmaolaj termelése a helyi fejlesztéshez járuljon hozzá, és ebben a témában kívánok a szocialista frakció nevében módosító indítványokat benyújtani. Szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni. Biztos vagyok benne, hogy a prioritásainkat tükröző, nagyon erős határozott véleményt fogunk készíteni. Köszönöm, Sál. Pontet asszony nevében szólok, aki árnyék előadó, én most őt helyettesítem, én itt most az árnyékban maradok, és nagyon visszafogottan, szerényen fogom tolmácsolni kolléganőm szavait, és ezt angolul fogom megtenni. Először is Páncett asszony szeretné, szeretné köszönetét kifejezni az előadó asszonynak, hogy ilyen ambíciózus jelentést készített a pálmaolaj, az erdőírtás egyik, előállítás az erdőírtás egyik legkomolyabb oka. Ez nagyon káros a környezet számára és az éghajlatváltozás miatt is, de a helyi lakosok életét is veszélyezteti, és nagyon sok konfliktus generál. Az erdőírtás most tulajdonképpen az emberiség történetében a legnagyobb sebességre kapcsolt, a fák kivágása most már Borneo nemzeti parkjainak 90%-ára kiterjedt, és az ENSZ fejlesztési programjában a beszélések szerint az erdős területek 95%-át kiírthatják 2022-re. A pálmaolajra nagy a kereslet bioüzemanyagként a kozmetikai iparban, az élelmiszeriparban, de igaziból egyébként ez a legdrágább üzemanyag a világon, Azért, mert a pálmaolaj előállításához erdőket írtanak Dél-Kelet-Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában, és ennek eredményeként több mint 1,8 milliárd tonna széndiokszid kibocsátás kerül a, a levegőbe, és károsítja a jövő generációk életét, de még mindig kolléganőm szavait tolmácsolom. A körülbelül 30%-kal emelkednek a kibocsátások a foszilis üzemanyagokhoz használatához képest. Ami a szóját és a pálmaolajat illeti, a biodízel két-háromszor rosszabb alternatíva. Tehát sürgősen lépni kell. Pancet asszony szerint az Európai Unió az egyik legnagyobb fogyasztója a pálmaolajnak a világon a legnagyobb importőre, és vezető szerepet akar vállalni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, tehát fel kell lépni, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet orvosoljuk. Megbízható tanúsítási rendszerek elfogadását kéri az árnyék előadóasszony, extra normák bevezetését, hogy ne legyen erdőírtás, és olyan tarifák bevezetését, amelyek a pálmaolaj széndiokszid lábnyomán alapulnak. És az is egy fontos téma, amelyel foglalkozni kell a jelentésben, hogy a pálmaolajból ne legyen üzemanyag. Pencet asszony örömmel várja a gyümölcsöző együttműködést az előadóasszonyjal és a többi árnyék előadóval. Ezzel zárom, elnök asszony, ezt a szerény hozzájárulást ehhez a vitához és én nem érdem, nincsenek itt érdemeim, csak tolmácsoltam kolléganőm véleményét. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm, Sárl, és átadom a szót a következő hozzá szólónknak. Köszönöm szépen, Linda. Először is szeretnék én is gratulálni Heidinek ehhez a véleménytervezethez. Nagyon jó munkát végzett egyre romlik a helyzet, ez a probléma egyre rosszabbodik, egyre több növényt termesztenek energia célből, leginkább biodízelt állítanak elő ezekből a növényekből, és ezt pedig az EU-ba exportálják. A pálmaolaj előállításának nagyon komoly negatív hatása van a földterületek felhasználására, és az üvegházhatású gázok kibocsátását is jelentősen növeli. Nagyon gyakran a földterületek erőszakos megszerzését is eredményezi, és a kis gazdálkodók, a helyi közösségek élete megélhetése veszélyben forog. Az után eltűnése is egy nagyon fontos jelenség, amelyre oda kell figyelnünk. Az után pont ezeken a területeken él, és gyakran az is gond, hogy nincsenek jogszabályok. Láttuk már, hogy az önkéntes kezdeményezések nem tudják megoldani a problémát. Muszáj, hogy jogszabályi keretek legyenek, amelyek megvédik az emberi életeket, és amelyek az ENSZ fejlesztési célkitűzéseinek megfelelnek. Az is nagyon fontos, mint mindig, hogy az alap értékeink tükröződjenek a fejlesztési célkitűzésekben, és hogy a kereskedelmi politika is megfeleljen ezeknek, mert nagyon gyakran az EU kereskedelmi megállapodásokat tárgyal és fogad el, ez a ház is, és ezek aztán a monokultúrák részesedését növelik. Tehát meg kell, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő emberi jogi klauzulák legyenek ezekben a megállapodásokban, ergo ezek legyenek kötelező érvényűek. Az én frakcióm is módosítókat fog benyújtani ehhez a nagyon kiváló szövegterhezethez, amit az előadóasszony készített. Biztos vagyok benne, hogy robusztus és határozott véleményt fogunk majd készíteni. Ignácio Corrao. Ignácio Corrao. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm Linda. Először is szeretném, szeretnék gratulálni az előadó asszonynak. utal a kolléga nagyon jó anyagot készített. Fontos szerintem ez a munka ennek a szakbizottságnak a feladatai között már láttuk, hogy igenis foglalkoztat bennünket az intenzív mezőgazdaság negatív hatása. Nem csak a pálmolaj esetében mutattuk ezt, vagy látszott ezt, hanem, hanem a banán, a cukornád és más termények esetében is, Dél-Amerikában, Dél-Ázsiában és így tovább. Láttuk, hogy hogyan használják ki a talajt, hogyan sértik meg az emberi jogokat, és azt is, hogy például Kínában még bűnszervezetek is egy e, közé szerveződtek, vannak félkatonai szervezetek, amelyek ellenőrzik a területeket, gyakran nemzetközi nagyvállalatok fizetik egyébként ezeket, és ezek között lehetnek európaiak is. A pálmaola is ugyanilyen, e, ugyanezeknek a terményeknek a sorába tartozik, és hát azt el kell mondani, hogy a pálmaolaj előállítása ma fenntarthatatlan, a jelenlegi formájában. Akkor is, hogyha azzal érvelünk, hogy kis gazdálkodások működhetnek, és így tovább, de hát ha a mai piacot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy elképzelhetetlen, hogy ez fenntartható legyen. A jelenlegi piac tehát mindegy, hogy élelmiszer előállítás, élelmiszerként állítják elő a pálmolajat, vagy pedig más célokra üzemanyagnak használják fel, fenntarthatatlan a jelenlegi gyártás. A talajelorzió, a szennyezés, földszennyezés, a vizek szennyezése, az erdőírtás és így tovább. Indonézia, Malajzia, az Amazon őserdő mind-mind fogy az erdőírtás miatt, tehát valamilyen módszerrel ellenőrzés alatt kell tartani ezt a, ezeket a mezőgazdasági munkákat, termesztést, pálmolaj előállítást, és garantálni azt, hogy a helyi lakosok gazdagodjanak, az ő jó létük javuljon. Ehelyett ugyanis egyelőre a multinacionális cégek húznak hasznot, és használják ki teljesen ezeket a közösségeket. A fejlesztést, fejlődés lehetőségét kell tehát megteremteni a helyi közösségek számára. Én egyetértek a hat ponttal, ami szerepel kolléganő jelentéstervezetében, és meggyőződésem, hogy fel kell használni az Európai Unió lehet, nyomásgyakorlási lehetőségeit az érintett országokban a saját nemzetközi vállalatainkkal is le kell ülni, hogyha valódi fejlesztési politikát akarunk végrehajtani, akkor ezen a területen is be kell avatkozni, ez a meggyőződésem. Köszönöm. A DG MV és a DG DEFCO képviselői is, is itt vannak. Astrid Schumacher és Florence Van Hout, kérem, hogy legyenek rövidek, mert nagyon elcsúsztunk az idővel, elnézést kérek. Astrid Schumacher parancsoljon a DGMV-től. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak és mindenkinek, aki hozzászólt, és sok gondolatot felvetett. Ahogy önök is tudják, a bizottság régen foglalkozik az illegális fakitervelés kérdésével, főleg az erdőírtás miatt. Vissza szeretnék térni egy-két felvetésre, kezdeném a komplexitással. Azt hiszem, amikor sikeresek voltunk az illegális fakitermeléssel szemben, az azért volt, mert sikerült összefognunk a kereskedelmi, környezetvédelmi politikákat egyesíteni. Ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az erdőírtással kapcsolatban is ezt kell tennünk. Ha van még valami, amire lehet alapozni, az pont ez a cél, amit kitéztünk magunk előtt. Nos, többet kell dolgoznunk az erdőírtás elkerülés érdekében, hogy még egy kicsit konkrétabb legyek, és felvessem azokat a gondolatokat, amelyeket hallottunk, a koordinációról már beszéltem. Sokan említették, hogy a helyszínen kell összefognunk. Úgy gondoljuk, hogy a problémával nem egyedül, hanem a partnerországokkal együtt lehet csak megoldani, belevonva ebbe a vállalkozási ágazatot is, magánágazati programok segítségével is, ezt, ezeket meg kell erősíteni, hogy szélesebb körülön megközelítsük az erdőírtást, pálmaolaj. Ha azt mondjuk, hogy helyszínen kell összefognunk, hát összefogtunk a pálmaolaj termelő országokkal, szabadkereskedelmi tárgyalá- megállapodási tárgyalások folynak, nyilván a környezetvédelmi kérdések is felvetődnek, a pálmaolaj termelés, és próbálunk olyan kérdéseket felvetni, hogy hogy erősítsék meg erőfészítéseiket ezen a téren. De nyilván ehhez segítségre van szükség. Már majdnem az utolsó pontnál tartok, a fenntarthatóság kérdése a következő. Ez nagyon összetett kérdés, foglalkozunk vele. Szinte nehezebb az, hogy a kritériumnak utána járjunk. Sokkal összetettebb kérdés lesz, mint az erdőírtás. A térfeltérképezés Úgyhogy ezek azok a dolgok, amelyekkel foglalkozunk pillanatnyilag. Végül pedig a bizottság már intézkedett, hogy megvizsgálja azt, hogy mi a helyzet az élelmiszerrel, megfogalmaztunk javaslatokat is, hogy csökkentsük az élelmiszer alapú bio üzemanyagok előállítását, mint a megújuló energia része. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, főleg azért, mert a Környezetvédelmi Bizottság a környezetvédelmi aspektust is felvetette. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Florence van Hout, DEFCO főigazgatóság parancsoljon. Itt van a DEFCO, igen, ott, ott, köszönöm elnézést, parancsoljon. Csak nagyon röviden. Úgy gondoljuk, hogy az MV kezdeményezése, és a Devi nagyon jókor született meg, és ahogy a környezetvédelmi ö, biztos is mondta, és igazgató azt mondta, hogy mindenképpen meg kell találnunk az együttműködést, főleg az erdők kezelése, az, a földhasználat terén. Ezen kívül a földfelhasználás vágváltoztatása érdekében próbálunk segítséget nyújtani, különösen a Kongó vidékén és Közép-Afrikában, de más területeken is. Ami az ottani ősrakosokra gyakorolt hatást illeti, az ő érdekük az első, a bizottság ezt aktívan támogatja, úgyhogy azt hiszem, hogy az önök által említettek közül nagyon sok minden beleillik abba a megközelítésbe, amelyet mi is képviselünk. Köszönöm. Um, thank you very much. Heidi. Yeah, thank you very... Köszönöm szépen, Heidi. Nagyon köszönöm. Köszönet a DEFCO-nak és az ENVI-nek, a két főigazgatóságnak a megjegyzésekért. Voltam néhány évvel ezelőtt Maléziában és Indonéziában, és a helyi nem ö, ö, kormány, hanem civil szervezetekkel tárgyaltunk. Nagyon kevesen mondták azt, hogy bolykottálták volna a pálmaolajat Európában. Úgyhogy ebből a szempontból úgy gondolom nagyon fontos, hogy tényleg javítsunk a gyártás fenntarthatóságán mindenféle szempontból. Ami engem illet, a legátfogóbb eszköz, amire nagy szükség van, de a bizottság nem igazán kínálgatja, az a kötelező, körültekintő eszköz. Ez azt a problémát is kezelni, amelyet Ignacio említett, hogy nem csak a pálmaolajról van szó, ott van a szójatermelés, a cukorgyártás, ugyanilyen problémákat vetnek fel ezek is. Úgyhogy nem csak a pálmaolajra kellene koncentrálnunk, nyilván erről is kell beszélnünk, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az összes többi mezőgazdasági terméket is bele kell vonnunk a tárgyalásokba. Végezetül pedig csak annyit szeretnék még elmondani, hogy a pozitív intézkedéseket is tekintenünk kell, mert vannak olyan ö, országok, például Indonézia, amelyek pozitív intézkedéseket hoztak. A közelmúltban például nagyon komolyan intézkedett az erdőtársal szemben. Főleg ezen tervek végrehajtása mindig kérdőjeleket ö, szül. De tényleg meg kellene beszélnünk azt is, hogy mik a leghatékonyabb eszközök a célok elérés érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Régóta beszélünk már erről, legalábbis amióta én itt vagyok az MV-ben. És hát nincs nagyon eredmény, legalábbis nem értük el azt, amit szeretnénk. Köszönöm szépen. Február 1 dél a módosító indítványok beadási határideje. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kicsit le vagyunk maradva, úgyhogy következik a 19. pont, ez nagyon fontos téma, a humanitárius helyzet Nigéria északkeleti részén, a Csád medencében. Erről széles körűen beszámoltak a médiák, és gyakorta utalnak rá úgy, mint az elfelejtett válság övezetre. Több millió ember ugyanis éhezik ezen a területen, nincs élelmezési biztonság, és itt egy térképem, amely több mint két millió alultáplált gyermekről számol be. Egyébként megyünk Csádba februárban egy misszióra a Csád tó környékére ennek kivizsgás érdekében. Az ECO főigazgatóság főigazgatója is kritikusan nyilatkozott a nemzetközi közösséggel szemben, a Difitter kapcsolatban, meg hogy mi történik az ENSZ-ben, ez elég egy szokatlan dolog, de nagyon érdekes ö, hallani arról, hogy mi történik, miért felezkeztek el róla, és most mi történik ott ezen, ebben a térségben, mert tényleg sürgősen meg kellene ö, oldani ezt a helyzetet. Kaminára asszony következik az ECO főigazgatóságtól, aki Afrika, Ázsia, Latin Amerika és a Karib tengeri térség felelőse. Parancsoljon. Öni a szó. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a drámai helyzetről a Csád medencében. Azzal kezdeném, hogy ez a legnagyobb humanitárius válság pillanatnyilag Afrikában. Négy ország, Nigéria, Nigér, Kamerun és Csád tartozik ide, és nagyon röviden csak egy-két számmal szeretnék élni, hogy rámutassak arra, hogy milyen mértékű ez a katasztrófa. Nigériában 1,8 millió ember és 7 millió ember éhezik, és humanitárius segítségre szorul. Nigéria észak keleti részén nagyon sok gyerek alultáplált, és hogyha nem megfelelően táplálják őket, meghalhatnak. A Bama nevű városban voltak a kollégák, és döbbenten tapasztalták, hogy nem sok gyereket láttak ott, két-három éves gyerekeket. Ez pedig azért van, mert nincs elegendő ennivaló, és a legtöbben meghaltak. Én magam voltam Nigérban, és Nigériában szeptember hónapban, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mi a hely, milyen helyzet alakult ott ki. Hogyha főleg Nigériáról beszélünk, akkor egy általánosabb kontextusba szeretném ezt elhelyezni. 170 milliós ez az ország. 2014-ben a leggyorsabban növekvő eh, gazdaság volt eh, eh, Afrikában, 6,5%-os növekedéssel, most egyszerűen negatívumba esett át, mínusz 3%-nál tart. Kaharam krízisről, válságról beszélünk, ez még tetézi a nagy gazdasági válságot ott az országban. Amikor ott jártam, még azok is, akiket a kormány nevezett ki, hogy segítsenek megszervezni a humanitárius intézkedéseket, nem kaptak fizetést, mert egyszerűen a költségvetésben nem volt pénz. Ugyanakkor az országban óriási a szárasság, az asszály, a Nigéria középső területén található vidékeken, ahol nem volt olyan ö, ö, kemény ö, a válság a gazdák vonatkozásában, de ezen kívül a Niger delta vidéke, ami a legfőbb export terület. Egyre nagyobb ellenállási terület, mert ugye ott van az olaj, és az olajvezetékek. általánosságban próbálják elérni azt, hogy ne sok olajat exportálják. Alacsony az olajár, kevés az élelmiszer, nincs export. Tehát mindez össze, összességében okozza válságot. Nigér. A világon a legalacsonyabb a fejlődési index az országnak. Világon itt egy millió embernek nincs élelmiszere. A Tifa városában, ami a Csád tó melletti határvidéken található, rengeteg az otthonát elhagyni kényszerülő, nincsenek kórházak, nincsenek, nincs orvosi ellátás. És persze tovább húzódik a válság, gyakorta vagy öngyilkossági kísérlet miatt, vagy a dzsihád miatt érkeznek, vagy azért, mert meglőtték őket. Cameron. 74 ezer nigériai menekült van itt, 160 ezer otthonát elhagyni kényszerülő, és egyébként is Nigériának ez volt a legszegényebb, egyik legszegényebb területe. 200 ezer ember rendkívül alultáplált. Csád megint csak olyan helyzetben van, ahol nincs stabilitás, nagy a gazdasági válság, pillanatilag nagyon sok sztrájk van, mert nem fizetik ki a fizetéseket, egy millió embernek nincs megfelelő élelmiszerellátás, 125 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát a Csátó környékén. Összesen 3,6 millió emberről beszélünk, akik vagy menekültek, vagy el kellett hagyniuk az otthonukat. Vagy saját országukon belül a Boko Haram válság miatt, vagy átmentek a határokon, és a szomszédos országokba kerestek menedéket. 2016-ban 123 milliós humanitárius támogatást nyújtottunk. Ez több, mint a 2015-ös. Ennek 60%-a Nigériába irányul, ami gyakorlatilag 78%-os növekedést jelent. Ami az adatokat illeti, Nigériában főleg az integrált élelmiszer biztonság alapján osztályozunk az eseteket, tehát éhezésről beszélünk. Azon számok alapján, amiket most mondtam el, említettem. Természetesen a legfőbb feladat, hogy a az éhezőket ellássuk, de nem szabad elfeledkezni azért a kormányok szerepéről sem. El kell mondanom, hogy Nigéria nagyon sok struktúrát hozott létre annak érdekében, hogy az szükségleteket kielégítse, de hát nem fizetik ki a fizetéseket, az embereket nem tudják kiképezni, hogy hogyan koordináljanak, hogyha valamilyen humanitárius katasztrófa lép fel egyik napról a másikra. Ugyanakkor kívüljék az aggályok a biztonság kérdésében. Októberben Majduguri városában, ez a nigériai határon van, és ahol szinte egy év alatt meg kétszereződött a lakosok száma, mert oda mentek az otthonukat elhagyni kényszerülők. Októberben öngyilkos merényletre került sor az egyik menekültáborban, ahol jártam. Majdugóri határán. Ez olyan menekültábor, amelyet februárban nyitottak. Voltak, akik beköltöztek az állataikkal. Először 50 voltak, amikor én ott jártam, körülbelül már 30 ezeren voltak, és mivel állandóan jönnek az emberek, senki sem regisztrálja őket, senki nem kezeli, irányítja, csak óriási sátortáborból áll, és az emberek oda mennek, ahol tudnak. Októberben megint két öngyilkos merénylet volt Nagydugóri piacán. Az egyik legborzasztóbb hír az volt, hogy gyakorlatilag ilyen 7-8 éves gyerekeket használnak fel erre. Ők lesznek az öngyilkos merénylők, és sajnálatos módon január közepén, a közelmúltban volt egy baleset, vagy legalábbis így tudunk róla, a nigériai ö, ö, légierő az egyik menekültábot bombázta le, amikor a Boko Haramot akarták ö, sújtani. Hát ilyen körülmények között dolgoznak a segélyszervezetek. A kérdés az volt, hogy miért írtunk az ENSZ-nek, a koordináció, vagy miért nem írunk. Mivel a Majdugóri biztonsági helyzet olyan, amilyen. Nyártól kezdve nem volt semmiféle humanitárius koordinátor helyettes. Próbáltak valakit megszerezni, de a végén úgy döntött, hogy nem jön, nem fogadja el, a feladatot, úgyhogy egy-két szervezet próbálkozott megfelelő struktúránk létrehozásával, hogy a projektek beindulhassanak, de nem elég gyorsan, és nem is volt eléggé koordinált. Úgyhogy mi azt szerettük volna, hogy kérem, küldjenek ide valakit, amilyen gyorsan csak lehet. Mert voltak más civil szervezetek is, amelyek oda akartak küldeni munkatársakat, például a lakhatás miatt, és nemzetközi humanitárius szakértők akartak odajönni. Most van ott valaki, akit a svéd szida kölcsönzött ki, és most már javul a helyzet. Azt hiszem, hogy a levél segített, amikor azt írtuk, hogy össze kell fognunk. Az egész közösség is gyorsabban tudott mozdulni. Nos, a válság kontextusában meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy összefogjuk a polgár és a katonai oldalt mert vannak olyan táborok, amiket a katonaság igazgat. Ez nem föltétlenül rossz dolog, mert ez volt az egyetlen mechanizmus, amely létezett ott. Mindazonáltal, hogy Majdugúron túl más városokba is eljussunk, mert ezekhez nem lehetett eljutni, és ahogy a humanitáriusok, munkatársak eljutnak oda, azt találják, hogy nincs semmi kiégtek a házak, hogyha volt iskola vagy más infrastruktúra, azt is felgyújtották. És óriási a kockázat, hogyha ide humanitárius segítséggel foglalkozó munkatársak megjelennek. Úgyhogy sajnálatos módon előfordul az is, hogy megölik őket, hogyha segíteni akarnak tulajdonképpen, ami a bizottságot illeti, és ezért nagyon örülök annak, hogy itt van a kollégánő Defkóból. ból Mi szorosan együttműködtünk, mert a Nigériában és az összes többi országban kialakult helyzet nem csak humanitárius problémákat vett fel. A humanitárius válság, a biztonsági válság még más problémát is csak tovább mélyít és súlyosbít, tehát mi nagyon szorosan együtt működtünk annak érdekében, hogy elemzés készüljön arról, hogy mit kell tenni, és természetesen minden egyes szolgálat a saját mandátumán belül megteszi a tőle tehetőt. Egy olyan programot állítottunk össze, mely 192 millió eurót támogatja észak Nigert, ez az ECOFund és a támogatási alap, illetve az ETA alap. Mielőtt lezárom mondandómat, ez a válság továbbra is fennáll, hogyha megnézzük az érintettek számát, illetve hogy a nemzetközi média is mennyiben foglalkozik ezzel, akkor itt nincs összevethető alap. Az ECO-ban nagyon aktív tevékenységet folytottunk annak érdekében, hogy figyelmet felkeltsük, tudatosítást indítsunk el. Az ENSZ biztonsági tanácsában és feltettük ezeket a kérdéseket, számos kísérő rendezményt bonyolítottunk a VFP rendezvényei mellett, illetve más tagországokat is megkerestünk. És van számos olyan rendezvény, ami hamarosan megvalósul, a biztonsági tanács tagjai úgy döntöttek, hogy a Cseritóhoz küldenek egy feltáró missziót. Szenegál Franciaország szervez ezeket, márciusban kerül sor, lesz egy konferencia, amelyet Norvégia, Németország szerveznek, és Nigéria. Devel szakbizottság is részt vesz ezen a konferencián. Minél jobban tudunk együtt működni, minél eh, jobban fel tudjuk hívni a figyelmet ezekre a problémákra a világ ezen táján, annál inkább sikerül reagálni a, az ő igényeikre is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kárla. Nagyon-nagyon rövid leszek, hiszen eh, Andrulla már eh, nagyon tökéletesen leírta a helyzetet. Nagyon fontos a kapcsolat hang súlyozni a korábbi vitához. A vagyonkezelő alaphoz való kapcsolódás, a biztonság kérdései nagyon fontosak, illetve nagyon fontos együttműködni más donorokkal. A csádi tot térségében, és nem csak a bevándorlói hullámokhoz kapcsolódnak ezek a pontok, hanem a stabilizálódás kérdéséhez is. egy millió finanszírozást nyújtottunk projektekhez, csak a csádító környékbeli országainak. Elhangzott a kérdés, hogy a bizonyos kérdéseket finanszírozok-e múlti megközelítéssel többszörös megközelítéssel, munkahelyteremtés, szociális szolgáltatások, illetve vagy biztonsági projektek. A béke biztonság eszközét is használtuk, és ez egy multinacionális megközelítés és igyekeztük segíteni a csalító környék kiországokat. Kiegészítem az utást a korábbi programokra, északkeleti része az országnak. Itt nagyon sok otthonát elhagyni kényszerült él, és az első programot indítjuk el a következő napokban. Ez 192 millió eurónyi országba finanszírozott program. Egy meg programot szeretnénk megvalósítani illetve a különböző költségetéseket összevonni. Ez egy speciális humanitárius segítségnyújtási program lesz. Egészségügyi szolgáltatásokat támogatunk, és a nemzeti programokra 20 milliót szántunk. Ezek is hozzájárultak a szociális szolgáltatások létrehozásához, a foglalkoztatási programokhoz, munkáteremtési programokhoz, elektromos áram bevezetéséhez, illetve a kapacitásokat is megerősítettük a helyi önkormányzatoknál a versekezési projekteken belül. Monetáris alapok jelennek itt meg, illetve a nemzeti és regionális programok egészítik ki mindezt a segítő támogatási alapot. Fontos, hogy a különböző költségetésekből az adott költségvetéseknek megfelelő programok kapjanak finanszírozást. Elnök, köszönöm szépen. Azért megyünk majd a csátba, hogy megvizsgáljuk a biztonsági kérdések alakulását, hiszen nagy az ellentmondás a fejlesztési alapelmozításával kapcsolatban, illetve hogy ezt a menekült kérdésekhez, biztonsági kérdésekhez kapcsolják, és a finanszírozást is. Örültünk annak, hogy mondtad ezt a megközelítést. Nem szeretnénk ezt a külön állának, a DEFKA, az ECO, az EKS, hanem egy EU-s megközelítést kell érvényesíteni, az összes eszközt összegezni. Charles Görens. Köszönöm szépen, nagyon fontos vita ez a mai vita. Köszönöm szépen, hogy felvégőtest kaptunk az említett országok helyzetéről. Nagyon más és más a helyzet a különböző országokban. Nigéria jól fejlett ország volt, hogyha Nigerhez vagy Csáthoz hasonlítjuk. Nigériában, ami kicsit meglepette, az az volt, hogy önök az okokat részben a tojárán csökkenésére vezették vissza. Én néhány évvel ezelőtt úgy döntöttük a szakbizottságban, hogy több mint 100 dollár volt egy baril petrol, olaj, hogy ennek nem egy pozitív hatása Nigériára, tehát mindenfelé szórják a pénzt, csak a lakossághoz nem jut ez el, még akkor is, ha megkárnoszoroznánk a szolajárat. Nigériai politikai hatóságok úgymond rendkívül csalásokba bocsátkoztak. Fontos, hogy a lakosság kelmedéssel kapcsolatban ne legyünk érzéketlenek, a lakóhelyeket elhagyni kényszerülők esetében sem. Viszont azt is meg kell, hogy nézzük, mi zajlik közben. Felmerül a kérdés, logisztikai kapacitások meg tudják ezt oldani Nigériában hogyha a kapacitás elégséges, viszont nem tudja a segítség megoldani a problémát, akkor még az okok el mögött, pénzből nincs elég, technikai kapacitás nem elégséges, vagy egyik ok sem igazán magyarázza a helyzetet. És végső megjegyzéseiben ön azt mondta, és azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, hogy nagyon fontos ezt a kapacitást bővíteni, Fontos, hogy mindenki a saját sorsát kezébe vegye, hogy képes legyen ezekkel a kapacitásokkal a problémákat megoldani. Ha ez megvalós, akkor ez a, a régió megfelelő politikai, regionális politikai vezetés mellett ezeket az aspektusokat is meg tudná oldani. Tehát hogyan tudunk megfelelő képet kialakítani erről a helyzetről, és a problémákat perspektívába helyezni. Van-e rendszeres audit ezekről a kérdésekről? Tehát, szalad az idő, konfliktusok által sújtott régiók el vannak-e felejtve, mert más helyeken súlyosabb válságok vannak, de nem szabad ezekről a térségekről sem meg feledkeznünk, hiszen itt adó fizető pénzekről van szó végső sor, és ez fontos megfelelően kezelni. Önök, köszönöm szépen. Financial Times írt arról a levélről, amelyet a brit miniszter írt a DAFCO-nak, vagy az ECO-nak. Tehát nagy volt a figyelem erre az ügyre. És ma ezelőtt a vitaszakbizottságban azt gondolom, hogyha a tanácssal eh, jobban együtt kell működnünk, minisztereket is be kell vonnunk a sürgősségi ügyekbe, akkor ezt meg fogjuk tudni oldani, úgy gondolom. Az önök megjegyzései nagyon is helytállóak, ami a, eh, a, a kérdést illeti. Tehát nyilván nem csak az olajárán csökkenése áll a problémák hátterében, hanem egy olyan konfliktusról van szó, amely kisebb volumenű, mint más térségekben a konfliktusok. Nagyon nagy az arány arra alultáplált gyermekeknek, azért emeltem ki a térséget, hiszen ha önök tenni akarnak valamit egész Nigéria érdekében, akkor az egész országot egyben kell nézni gazdasági helyzet nagyon-nagyon rossz, nem fognak tudni fizetéseket fizetni északi területeken, és kezelni kell a kapacitás kérdéseit. Csak egy rövid történetet mondanék el a északeti részéről. November vége volt az, amikor a VFP kezdte el adminisztrálni a táborokat. Nem tudták feltölteni az üzleteket, hogy megfelelően táplálni tudják a lakosságot, tehát a kormány visszatért a VFP-hez és az unchr hoz és élelmiszert kértek és az emberek az utcára mentek, majd a Guriban az utcákra, hiszen nem késlekedett az élelmiszerek szétosztása. Mindenki a kormányra kezdett nyomást gyakorolni. A kormányzó halogatni akarta a szélszer szétosztását, mert országon kívül tartózkodott éppen, és szeret volna, ha a média követi azt, amikor ő jelen van. Az éhínség, illetve a helyzet Nigériában ezt csak 2016 elején jelentették be, hiszen a kormány eredetileg nem akarta belátni azt, hogy ez egy ilyen súlyos kérdés észeket Nigériában. Most konferenciákat is szerveznek már a figyelmfelkeltés érdekében, tehát volt egy szemléletváltás. És belátták azt, hogy mennyire nehéz a helyzet, illetve segítséget akartak kérni. Ami a projektjeink korrekt megvalósítását illeti, mi nem veszítjük szem elől ezt a labdát, tehát csak olyan projekteket valósítunk meg, ahol biztosítékot kapunk a sikeres megvalósulásra, illetve megnézhetjük azt, hogy hol uh, tudunk uh, segíteni. Nagyon fontos pontokra hívták fel a figyelmet. Ma a kormány költségvetése, költség uh, megkövetése az ajánlások kereseményét katasztrofális, és főként katonai célokra fordítják ezt. Korábban jelentős bevételhez jutott a nigériai kormány, az olaj ára sokkal magasabb volt. Elnézést, hogy szóba szólok. Csökkent az olaj ára, és 10-15 százalékos volt mégis a növekedés. Igen, csak a következőt szerettem volna hozzáfűzni mindehez. teljes együttműködés keretében kormányon együttműködünk, annak érdekében, hogy a költségvetés jobban kezeljék, illetve a költségvetés átláthatósága megvalósuljon. Szeretnénk azt, hogy a központi szinten a költségvetés forrásokat jobban kezelnék, másrészt azonban decentralizálják a költségvetést. Észak-keleten a, a hatóságok nem kapnak semmiféle pénzügyi támogatást és költségvetést, tehát ez tovább súlyosbítja a térség helyzetét. Köszönöm. Nagyon sokan az AKC-ban is benne vannak. Én is a vagyok eh, az afet együtt egy csoportnak, és a Nigéria parlament képviselői is szívesen találkoznak velünk bizonyos ügyekben. A közös parlamenti vegyes bizottságokban ezekkel az ügyekkel foglalkoznunk kell, és fontos, hogy felvessük ezeket a kérdéseket partnereinkkel folytatott találkozóinkon. Nagyon sok ország esetében centralizált a költségvetés az én országomban, és minden a fővároson keresztül halad. Kenyában, az ugandai határnál, északi térségeken ugyanez volt a hely, helyzet, viszont olyan szentsősek voltak, hogy volt egy olyan baronti képviselők, aki ebbe a térségből érkezett, rendszeresen ellátogatott oda, és ez azonban kivétel. Gondolom Párizsban jártam, Minden hasonló a helyzet. Azt gondolom, hogy pár eh, beszédet indíthatnánk a finanszírozással. Szóval nagyon sok tagországban eh, erre van igény. Buhári elnök eljött a parlamentbe, a elnök eh, októberben volt vendége. Ez a a párbeszédre igény van. De azt gondolom, nagyon fontos a politikai kontextusba helyezni ezt a vitát, illetve egy teljes képet alakítani a csádi helyzetről, ami a finanszírozás szétosztását életi a különböző országokra. Az igények felmérését illeti. Itt nincsen e, friss népszámlálási adat. Egyik oka Nigériában az, hogy volt egy népszámlálás 2006-ban, ha jól emlékszem, viszont ha ott folytásra kerültek ezek a számok, ez azt jelenti, hogy a központi költségvetés drasztikus módon meg kellett volna, hogy változzon, és éppen ezért soha nem fogadták el ennek a népszállásnak az eredményeit. Tehát ha van is népszállási adat, elfogadott adat, akkor ez egy évtizedes, és ennek a patikai implikációi. Ami az ENSZ támogatását illeti, nagyon fontos biztosítani, hogy a népszámlálás meglegyen, megtörténjen. Elindult egy munka, Nigériával fenntartó kapcsolatainkban a bevándorlásról, hiszen Nigéria az első számú olyan ország, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik Európába. Megpróbálunk létre, megpróbáljuk létrehozni anyaszás technikai eh, feltételeit ahhoz, hogy korrekt népszámlálás legyen, erre szükség van, és erről beszélünk a minisztériummal, a miniszterrel. Tehát olyan téma, amelyet elemzünk jelenleg. Önök köszönöm szépen, meg szeretném köszönni mindkettőjük munkáját, látogatását. Tudom, hogy a Miamari helyzetről is szerettünk volna beszélni. Nem tudtuk ezt a napi rendre, mert nincs elég időnk. Tudom, hogy vannak kollégák, akiket ez érdekel. Kedden szavaztunk erről. Mert hogy egy következő napi rendi pontra tűzzük majd, és akkor ezt az anyagot megfelelően tudjuk majd készíteni. Ha nem, akkor ez elhamorkodott volna, jelentést, hogy nincs itt. Ez külön napirendi pontként kezdjük meg a következő ülésünkön. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Fontos, hogy kapcsolatban maradjunk. De ez a térség nem elfeledett térség, és ebben a nem. Kedves kollégák, áttérünk a 20-as napi rendi pontra. Ez a fejlesztés európai éve. Mikofan Gól úr itt van, aki megbízott osztályvezető. A jelentést körbeadták. Megvan ez a kollégáknak? Sokan részt vettünk sok fellépésben, és nem is ez a lényeg, hogy mit tettünk, hanem hogy ezzel mit kezdünk. Hát örülök, hogy Richard Hans úr itt van a DG Defco-tól, ő team leader volt a projektben, és a bizottság szerette volna, ezt az évet a jövő építésére használjuk. Rigában fantasztikus nyitó ünnepségre került sor, Luxemburgban pedig az év végén a záró eseményre. Parancsoljon! Thank you very much, Chair, and thank you, uh, to the... Köszönöm szépen, önök asszony, megköszönöm a szakbizottságnak ezt a meghívást és a lehetőséget, hogy egy rövid előadást uh, megtarthassak és beszámolhassak egy sikertörténetről. Azt hiszem, ez nem gyakori, hogy uh, valaki erről számolhat be, hogy nagyon jó eredményeket sikerült elérni, nagyon pozitívak a visszajelzések. A egyéves kampányról volt szó, és ennek az előkészült jelentésről számolok be. Egyébként a bizottság fogadta ezt el tavaly decemberben, a jelentést, és most a tanácsi következtetések is majd jönnek, a parlamentnek is be kell, hogy számoljunk, ezért jöttünk el önökhöz a mai napon. Csak egy kis emlékeztető, eh, hogy mitől volt ez eh, más, ez a kampány, mint mások eh, mindenki részt vett benne, nem csak az Európai Bizottság, hanem más intézmények is, és decentralizált kampányról volt szó, tehát nem központosított szerte az Európai Unióban megvalósult a kampány. A 28 tagállamból 25-ben zajlottak az események, zajlott a kampány, és nagyon sok eseményt is szerveztünk, és nagyon sokan részt vettek ezeken az eseményeken. Nagyon érdekes az egyébként, a pénzek kétharmadát ilyen decentralizált módon használták fel, tehát távol Brüsszeltől. Nagyon rövid emlékeztető arról, hogy ez a téma az egész évben jelen volt, rengeteg különleges eseményre került sor. Itt látszik a dián is ezeknek a sora, parlament, a parlament is nagyon fontos szerepet játszott tulajdonképpen a program tematikus aspektusaiban, a, a nyílt napokkal, aztán a parlament önmaga is főszereplője lett a, a fejlesztési napoknak, amelyeket ugye minden évben júniusban szervezünk meg, egy hétig tart az az eseménysorozat. tulajdonképpen arról szól ez, hogy átadjuk az intézményi partnereknek, civil szervezeteknek, mindenféle szereplőnek egy hétre, egy napra a lehetőséget, hogy konkrét témákról kommunikáljanak. Rengeteg aspektusa volt ennek az Euroszkolától, még sorolhatnám a, a végtelenségig. A jelentés több mindenre felhívja a figyelmet, ahogy említettem, 25 tagállamban hajtották végre ez azt jelenti, hogy a tagállamok fordították le ezeket az anyagokat, nem a bizottság, és részt vettek a civil szervezetek ezen, a magánszférát is bevonták, tehát valóban ez az igazi decentralizált szint, és mi történt a központosított szinten, meg közös kampány, közös logó, közös anyagok és minden intézmény részt, részvétele. Ez tulajdonképpen a főbb témáknak a az összefoglalása, ami a parlament tanácsi és bizottsági nyilatkozatban szerepelt. Luxemburgban decemberben volt 2015-ben a záró ceremónia, és minden e között e körül cirkulált a világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk, és mindenki nagyon igyekezett azon, hogy ez legyen az az üzenet, az a fő egységes üzenet, ami köré szerveződik az egész év. Ami újra és újra felmerül, és mindig kiemeljük, az az, hogy a fiatalokat célozzuk meg. Például a történetek elmesélésén keresztül. Én tudom, hogy sokan tudják önök közül is, hogy tegnap a Der Spiegelben megjelent egy cikk, amely komoly hullámokat kavart, az én intézményemben is egyébként. Egy, érdemes elolvasni, egy részletes elemző cikkről van szó. Elmondja az a cikk, hogy egyfajta érzelmi ö, válaszfal van. Az állampolgárok tudják, hogy milyen előnyök származnak az Európai Unióból, de ezeket az előnyöket nem azonosítják az Európai Unióval. Ez egyfajta érzelmi fal, ami elválasztja őket attól, hogy ezt a kapcsolatot megteremtsék, és a kommunikációs stratégiával lehet dolgozni, például a történetmesélés, az, hogy emberi léptékűvé alakítjuk át ezt a kérdést, hogy hogyan befolyásolja az EU az emberek hétköznapi életét. Ebben a példában a fejlődésről beszélünk, a fejlesztésről. Itt nem arról van szó, hogy számadatokat kezdünk el sorolgatni, hogy ebben az évben ilyen és ilyen összegű alapokkal támogatta az EU eh, a fejlesztést, mert ezen mindenki elalszik, hanem konkrét eh, példákat eh, említünk, vagy az érintetteket hívjuk el, hogy ők mondják el a saját történetüket. Akkor is, hogyha én nagyon szeretem a biztosomat, mert egy kiváló úriember és szakember, de uh, nyilván az emberek DJ Robertot fogják meghallgatni, nem pedig egy uh, biztos öltönyben és nyakkendőben. Uh, és ezt láttuk az intézményi szinten is, ahogy a római szerződés 60. évfordulójához közeledünk majd idén. Tehát a hivatalos eredményekkel mindenki elégedett volt. Nagyon releváns kampány volt ez, és megfelelt a célnak, teljesítette a célkitűzéseket, amiket az elején lefektetett, és hatékony és eredményes volt. A közvélemény figyelmét sikerült ráirányítani eh, ezekre az aspektusokra, az emberek pozitívan értékelték az Európai Unió fejlesztési együttműködési tevékenységét, most már 89%-ra eh, növekedett a ez a pozitív vélemény ezekkel a politikákkal kapcsolatban, és a fenntarthatóság és a hatékonyság, eredmékenység is a partnerségen nyugszik. Azon, hogy együtt dolgozunk, nem csak a bizottság, vagy akár az EU önállóan egyedül, hanem hogy az emberekkel együttműködve, az ő ö, történeteiket figyelembe véve. Ezek tehát a főbb pontok, a lényegi, a, a lényegi pontok, és a kérdés, ami most felmerül, az az, hogy hogyan tudjuk ezt továbbvinni. A tanács a következtetéseiben igen pozitív és úgymond bőkezű, hangsúlyozzák, hogy ezek a sikerek nagyon fontosak, és fontos az, hogy építsünk ezekre a sikerekre az elkövetkezendő években, vigyük tovább ezt a munkát. Tehát azt hiszem kiinduló pontként az EYD hálózatot létrehoztuk, tehát az Európai Fejlesztési Év hálózatot. Az első találkozóra már sor is került január 18-án, tehát már ott tartunk, hogy megpróbáljuk ezt egy átfogóbb cselekvésé átalakítani. Majd lesznek közös kommunikációs kampányok is, és azt hiszem, elnök asszony, hogy én most itt abba is hagyom, megköszönöm a lehetőséget. Thank you very much for that report. Köszönöm szépen a beszámolót, köszönjük az áttekintést. Nem tudom, a kollégák szeretnének-e kérdezni? Sárl, mert ő, ön az előadója. Köszönöm, elnök asszony, inkább megjegyzésem lenne, mint kérdésem. Örömmel látom, hogy ilyen ö, pozitív konklúziókat vont le az európai fejlődés évéről, a fejlődés európai évéről, de hát ez csak egy rész az Európai Unió külpolitikájának, amely egy olyan témával foglalkozik, amely egy egész évet ölel fel, ez nagyon jó dolog, a bizottság sokat dolgozott ennek előkészítésében, kiváló munkát végzett, akárcsak a tagállamok, amelyek szinte kivétel nélkül nemzeti struktúrákat hozott létre, hogy ezt a kampányt folytassa. Ez az első dolog. A második, ami rendkívül fontosnak tűnik számomra az év folyamán, hogy az európai fejlesztési politikát a sajátosságaiban lássuk. És már a motto is ezt mutatja, ez az Our World, Our Dignity, Our Future – tehát, hogy a tanács is elfogadja azt, hogy a méltóság, a dignity körül forogjon ez az év, hiszen alapelveink vannak, van alapjogi kartánk, megvan az akaratunk, hogy értékeinket tükrözzük kifelé is. És azt gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a fejlesztési politikánkat, például a kínaitól abban az időben az egyetlen feltétel az volt, hogy Tajvant nem ismerték el. Nem beszélve az egyéb célkitűzésekről, ezek egyáltalán nem azok, amelyek az európai mm, nemes megoldásokat tükrözik. Úgyhogy, ami a tiszteletet, a méltóságot tükrözi, ez rendkívül fontos. És ha jól emlékszem, a bizottság egyébként úgy döntött, hogy továbbra is ennek mentén folytatja a munkát, nevezetesen, hogy szinte minden fontos közleményébe bei veszi ezt a méltóság fogalmat, és ez rendkívül fontos. Utalt ön is a fejlesztési politika, a humanitárius fellépés elképzelésére is, és ez egyáltalán nem negatív. Mert amikor látjuk a statisztikai adatokat, amelyeket az Eurostat készít rendszeresen, általában elfogadják őket az állampolgárok. És időnként az állampolgárok még előbb is járnak, mint az intézmények. Tehát gyakorlatilag az üzenet átmegy. Persze lehetne jobban is dolgozni, de 2015 nem csak ennek az üzenetnek a közvetítésének az éve volt, hanem ami engem illet, olyan lehetőség is, hogy megállapítsam, hogy végül is ez az üzenet jelen van az emberek szellemében, szívében. Úgyhogy ezt rendkívül fontosnak tartom. Mit kell tennünk még a jövőben? Hát ezt már végül is ön is elmondta a költői kérdése formájában, hogy erre kell alapozni, mert nagyon jó volt ez a kampány, úgyhogy egyéb kampányokat is lehetne ennek alapján szervezni. 2015. december 31-én azt hiszem nem állt le a meggyőzés munkája, ellenkezőleg. Azt hiszem, hogy ezt lehetne folytatni is. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Najzer úr, parancsoljon. Vielen Dank. Ich denke, wir können uns gegenseitig äh, gratulieren, weil ähm, dieses Jahr ein gutes Jahr war für. Nagyon sajnálom. Jó év volt ez a lobbizás szempontjából. Mit der großen äh, Anzahl von Flüchtlingen, die ankamen, was az én országom nagyon sok menekültet fogadott be, és természetesen ez szorosan kapcsolódik a fejlesztési munkához is. Azt gondolom, hogy az elején eh, indítási nehézségeink voltak a kampánynál, de amit eh, el lehetett érni, ezt végül sikerült elérni, és a szlogen, hogy nézzünk előre, nézzünk a jövőre, jövőbe, azt gondolom, hogy tanulnunk kell ebből a kampányból, hogyan tudjuk ezt a kampányt megvalósításra váltani. Mondom, van egy terület, ahol még sokat javulhatunk, ez pedig az érzelmek kérdése. Azt gondolom, hogy az érzelmeiken keresztül kell megközelítenünk az embereket, hiszen ez a fejlesztési munkában különösen fontos szerepet játszik. Én józanul gondolkodom, de látogatói csoportoknál, rende, rendezvényeken mindig megélem azt, hogy amikor konkrét példák hangzanak el, az érzelmek kerülnek terítékre, akkor ez megindítja az embereket. A fejlesztési együttműködésre rendkívül mértékben támogatja a lakosság, eh, és ezt az Eurostat adata is kimutatták, mert ha ebből a kampányból tanulni tudunk, akkor az STG-k megvalósításában is jó eredményeket érhetünk el. Köszönöm. Elnök. Az én országomban azok a miniszterek, akik döntést hoztak, nem akartak sokat beszélni az Európai Unióról, ők amúgy az Európai Unióban akartak maradni, lehet, hogy újból átgondolják a kérdést, talán már túl késő van ehhez azonban, mert nem csak a civil szervezeteknek van dolga, anúgy nem volt jelen a kormány, és ez volt az egyetlen olyan rendezvény, ahol ez nem jelent meg. Parancsoljon vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztozok az ön fájdalmában, ahogy ezt el tudjuk gondolni. Amikre a jelentéstevő felhívta a figyelmet, köszönöm szépen támogatását a kampány teljes ideje alatt, és köszönetet szeretnék mondani ennek a szakbizottságnak. Nagyon fontos pontok hangzottak el, tehát egy új kalandot indítottunk, és megpróbáltuk a korábbi hálózatot az STG-s hálózatra felváltani. Nem egy rövid távú ügyről van szó, időre van szükség ehhez. És tisztában vagyunk um, azzal, hogy mik azok az értékek, pozitívumokat, amelyeket meg szeretnénk tartani. Mert hogy új technikákat, készségeket is elsajátítottunk, az STG kialakításánál, azért, hogy ezek izgalmas eszközé válhassanak, érdekessé, és érzelmi szempontból is meghatározóak. Tehát köszönöm szépen ezeket az értékes megjegyzéseket, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm a bizottság munkáját Krisztiánnak, és a segítséget. Köszönöm. A 21-es napi rendi pont következik. Nincsenek kérdések a 22-esnél, az AOB-nél nincsen, egyebeknél. Pont a következő héten három ülésünk lesz, 10, 30 11, 30-ig a Költségvetési Szakbizottsággal közösen. A békeeszköz lesz egy ülés, mielőtt csádba távoznak a kollégák. Mert hát, fél től kedden Négytől az afettel lesz közös ülésünk. Szavazás is lesz, kérem kollégákat e, legyenek. Jelen az ülésen a beadási jelentésről, és 5 órakor pedig lesz egy nyílt koordinátori ülés, minden kollégát invitálok az ülésre, a DAC, e OECD DAC bizottságnak új elnöke van, ők számolják ki, hogy mit nyilván hivatalos segítségnek milyen minősül segítségnek, nem segítségnek, bevándorlás, mm, biztonsági kérdések, stb. de hogy a kollégák számosan jelen lesznek ezen az 5 órai kedülésem. Nem tudjuk még melyik teremben, de ezt el fogjuk juttatni se. Következő szokványos a február 6-án kerül sor. Köszönöm szépen a kollégák munkáját, köszönöm tolmácsok munkáját, 5 perccel korábban fejeztük az ülést, és ez szinte csodát tekintve, hogy és kettőnk.